Okay, colleagues, can I bring the... Kedves kollégák, akkor megkezdenénk a ma délutáni ülésünket. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Először is szeretném megkérdezni, hogy ez a napirend tervezettel egyetértenek-e? Kramer úr, parancsoljon. Nem, sajnos nem vagyok ezzel elégedett ugyanis az utolsó pillanatban változtatták meg. A legutóbbi alkalommal nagyon nagy nyomás gyakoroltak ránk, hogy mindent megszavazzunk, és azt feltételezném, hogy egyes Eh, politikai részleteket nem sikerült kidolgozni, mindent visszamondtak, a tanács, a bizottság nyomást gyakorolnak ránk, hogy a technikai részt befejezzük, megpróbáljuk még a jelenlegi ciklus alatt lezárni a témát. Senkit nem kérdeztek meg egyébként, hogy a frakciónk egyetérte ezzel. Egy e-mailt kaptam, hogy a koordinátorok ezt elfogadták, ezt a napirendmódosítást, és tudom, hogy az egyes frakciók között nagyon nagy az ellenállás és a vélemény ellentét, úgyhogy én azt mondanám, hogy ma itt szavazzunk erről. Szeretném elmondani, hogy egy kérést kaptunk az egyik legnagyobb politikai frakció részéről, hogy halasszuk el ezt a témát. A néppárt és a liberálisok egyetértettek ezzel az elhalasztással, aztán tájékoztattam mindenkit a halasztással kapcsolatban, és tudom, hogy a teljes dossziét akarták elhalasztani, nem pedig a dosszié egyes részeit. Ezért hoztuk meg ezt a döntést, Elkadrai úr. Nagyon röviden. Kramer úr frakciója kérte a halasztást. És azt hiszem, hogy a többi frakció pedig azt szerette volna, hogy a kompromisszumok esetében legyünk szigorúbbak. Tudom, hogy vannak olyan érzékeny pontok, amelyek amelyek talán egy kicsit pontosabbak, ami a politikai szempontokat illeti, és nem a technikai szempontokat, de mivel ezeket a javaslatokat múlt hétig kellett beterjeszteni, és úgy tűnt, hogy a többség támogatja is azokat, amikor előkészültünk a szavazásokra, erről nem kell egyébként holnap szavaznunk, hogy ami a vasúti csomagot illeti, úgy tűnik, hogy a kompromisszumos indítványokról kellene szavaznunk. Ez nagyon sajnálatos. De meeste collega's daar wel mee eens kunnen zijn dat we nog een paar weken. Úgyhogy Kramer urat illetően, illetve a kollégáknak javaslom ezt, hogy szerintem Használjuk ki ezt a néhány hetet, Nyugodtan folytassuk tovább a munkánkat, és december 17-én szavazzunk erről újra. A Strasburgi ülésünk során pedig foglalkozhatunk a technikai kérdésekkel. Talán a lehető leghamarabb tudunk erre megoldást találni, annak érdekében, hogy egyetlen szavazásban tudjunk dönteni a teljes csomagról. Köszönöm. Kün úr szeretne szólni, vagy pedig Gross úr nevében szól? Kérdezném. The uh, Greens are demanding a vote. A zöldek a napirendről szeretnének szavazni. Elmagyaráztam a helyzetet, Elkadraui úr pedig azt kérte, hogy hallasszuk el a szavazást. Gross úr, tessék! If we postpone, postpone everything. Hogyha halasztunk, akkor viszont halasszunk el mindent. És ha decemberben ugyanebben a helyzetben leszünk, most holnap ezzel kapcsolatban tudom tájékoztatni önöket a néppárt álláspontjáról. A néppárt jó, azt szeretné, hogyha ebben a formájában megmaradna a csomag. Talán decemberre meggondoljuk magunkat, de demokratikus módon kellene ezt tennünk, úgyhogy holnap meg fogom kérdezni a kollégáimat, hogy mi az ő álláspontjuk erről. Elnök, nagyon remélem, hogy decemberig eljutunk oda, hogy valóban tudunk a jelentésekről szavazni. Ennek az egyik oka, hogy plusz három hetet kapnak arra, hogy a problémákat megoldják. Riké úr, tessék! Oui, juste, euh, je suis présent pour exprimer une position personnelle. Szeretném a személyes álláspontomat ismertetni, hiszen a koordinátorokat meghallgattuk. Azt szeretném elmondani, hogy ez egy teljes csomag, és ezt nem lehet feldarabolni. És a csomag technikai és politikai pillérek között rendkívül nagy összefonódás van, ezért egyáltalán nem lenne észszerű jogalkotási szempontból az egyiket megszavazni a másik nélkül. Attól függetlenül, hogy mi lesz a kompromisszumoknak az eredménye. Azt értem, hogyha valamilyen nehézség van, akkor észszerű megoldást kell kialakítani, de hát sajnálom, az, hogy szétválasszuk a szavazást, az szerintem egyrészt sem nem észszerű, sem nem kívánatos, tehát nem szabad a csomag egy részét túlszulejteni a másik miatt. Ez egyszerűen lehetetlen. Tehát az időponttól függetlenül az álláspontunk az, hogy mindenről együtt szavazzunk. Köszönöm szépen. Az a szándékom egyébként, hogyha egyetértenek a napi rendel kapcsolatban, azt javasolnám, hogy a vasúti csomagról december 17-én délelőtt foglalkozzunk, és aztán délután pedig majd a másik jelentéssel tudunk foglalkozni. Jó, hát ez egy szavazási nap lesz, de hát nehéz az élet. Ezt mindannyian tudjuk, úgyhogy ez lenne a javaslatom. Jelen pillanatban ezt tudom felajánlani. Kramer úr, szeretne? Also zunächst mal, wir haben über... Igen, köszönöm szépen. Több mint négyezer módosító indítvány van. Nemrégiben szavaztunk ezekről, és jelentős erőfeszítést tettünk azért, hogy a technikai részt befejezzük, azért mert te, Brian, nyomás gyakoroltál ránk, hogy ezt megtegyük időben. Elviekben azt mondhatom, hogy ezek eléggé eltérő aspektusok. A technikai rész egyébként nem igazán problémás, de a másik része a csomagnak nagyon is. Miért nem kérdeztek engem meg? Nem három frakció dönthet ebben, hát öt frakcióról van szó. voltak olyan frakciók, akik nem értettek egyet ezzel. Egyszerűen nem értem, hogy ilyen fontos döntés hogy lehetett meghozni egyedül. És mi történik, hogyha december 17-ig nem állunk készen, vagy a tanács nem áll készen, és nem tudunk megfelelni a mandátumnak? Mi történik akkor? Az lenne a javaslatom, hogy Legalább a technikai részről szavazunk most, hiszen ez rendkívül fontos a vasúti ágazat jövője szempontjából. Tudjuk, hogy a másik résznél lesznek problémák, nem tudom, hogy mikor tudjuk megoldani, de legalább elméletben állapodjunk meg, és ne kockáztassunk a munkánkat. Nincsen túl sok időnk, hát jövőre választási év lesz. Úgyhogy egyáltalán nem értek egyet az egésszel, sem az eljárással, sem a tartalommal. Szeretném, hogyha döntést hoznánk, mert december 17-én, hogyha nem lesz világos a helyzet, akkor nem fogunk szavazni, és tudjuk, hogy a tanács is nyomást gyakorol ránk. A tanács a harmadik technikai pillérről fog döntést hozni. Om het vaststellen van de agenda. Uh, u heeft overleg. Néha a napirend elfogadásáról van itt szó, és több frakció elmondta, hogy szeretnének módosítani a napirenden. Teljesen megértem ezt a kérést, amit, amelyet Kremár úr hangoztatott a napirend módosításával kapcsolatban, és hogy hogyan jártak el a módosítás kapcsán. Ezt a javaslatot, a napirend módosítására vonatkozó javaslatot megkaptuk, és nem hiszem, hogy ezen módosítani kellene, úgyhogy teljesen egyetértek Kramer kolléga kérésével. Group. Mandelen úr, kérdés nem volt ezzel kapcsolatban, hogyha egy frakció szavazás kér, akkor szavazunk. Csak szeretném elmondani, hogy múlt héten szembesültem azzal, hogy egy eh, kérést kaptam egy frakció részéről, hogy halasszuk el a vasúti csomagról szóló szavazást, a teljes csomagot érinti ez. Akkor konzultáltam a néppárti frakcióral, a szociáldemokratákkal, és egyetértettek abban, hogy halasszuk el a témát. Aztán pedig természetesen mm, gond merült fel, ugyanis, hogy azt mondjuk, hogy a három legnagyobb frakció halasztást kér, akkor erről tájékoztatnunk kell a többi frakciót, és pontosan ezt tettem. Mert akkor is bajba kerülök, ha megteszem, akkor is, ha nem, de szerintem butaság lenne, hogyha egészen a mai napig vártunk volna, hogy meghallgassuk azokat, akik akár messziről utaztak el ide, hogyha nem fogunk végül szavazni. Úgyhogy nyugodtan mutogassanak rám. Kramer úr azt kérte, hogy ne hagyjuk jóvá a napi rendet, tehát most akkor szavaznunk kell arról, hogy egyetértenek a módosított napi rendel. Hogyha egyetértenek azzal, hogy a szavazást elhalasszuk, akkor megszavazzák a napi rendet, hogyha nem értenek egyet, tehát Kramer úrral értenek egyet, akkor szavazzák le a napi rendet, tehát szavazzanak ellene. Mindenki érti ezt? Tehát ki támogatja a napirend tervezet elfogadását? Tegyék fel a kezüket. Ki van ellene? Tíz-négy arányban elfogadtuk a napirendet. Most pedig Köszönöm szépen, hogyha december 17-én ugyanezt történik, ez azt jelenti, hogy mindenki, mindent el fogunk halasztani? A technikai pillért miért nem lehet külön kezelni? Szeretném tudni, hogy mi fog történni. Azt remélem, hogy december 17-én a teljes csomagról tudunk szavazni, és ha nem, akkor én elnökként ahhoz fogok ragaszkodni, hogy osszuk meg a csomagot, és azokat a jelentéseket szavazzuk meg, amelyeket már, e, amelyek már elkészültek, és teljesen igazad van abban egyébként, hogy nem szabad ezt az egész témát függőben hagyni, ebben teljesen igazad van, és nem ez volt, nem az én személyes döntésem volt, hogy most töröljük a szavazást, hanem, és hogyha figyelembe veszük Gross úr által elmondottakat, hogy a néppárt mit gondol a december 17-i szavazásról, de mivel nincsen kristálygömbön, fogalmam nincs, hogy hogy fognak dönteni, de azt remélem, hogy a három koordinátor, akivel beszéltem, nagyon világosan megmondtam nekik, hogy december 17-én 6. haszakad szavaznunk kell. Rendben van ez így? Akkor a következő az ülések jegyzőkönyvének elfogadása november 4-5, ezzel mindenki egyetért rendben van. Most pedig akkor tájékozt tájékoztatjuk Önöket a tanács menetíró készülékekre vonatkozó álláspontjáról. November 21-én született ez meg. A 62-es szabályunk megköveteli, hogy a tanácsot meghallgassuk, Pikau asszony ajánlattervezete második olvasatra holnap délután kerül megtárgyalásra, és arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a tanács által elfogadott szöveg azt a megállapodást tükrözi, amely a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők és a tanács között született. Értesítem a képviselőket arról, hogy a módosítók határideje november 28-a déli 12 óra, így módon pedig a szavazásra az úgynevezett szavazónapon, tehát december 17-én kerül sorra, illetve a januári plenárison, úgyhogy erről akkor tájékoztattam önöket, rendben van ez így. Következő napi rendi pontunk tehát a TENTÉ koordinátorokkal először is az első öt koordinátorral fogunk tárgyalni ma délután, és elnézést kérek ugyanis el kell majd mennem az alelnök fogja átvenni, de egy látogatói csoportot kell fogadnom. Először is ezek az éves jelentések, tehát ezt ne felejtsük el, az éves beszámolók a koordinátorok részéről a parlament felé. Az első Pat Cox. Pat, te vagy az első a listán, hát prioritásos projekt a te hatásköröd, tessék, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma délután, ugyanis ez az első mandátumom vége lesz, amit koordinátorként megtettem. Az év végéig halasztották, hosszabbították ezt meg, és ez technikailag az egyes számú prioritásos projekt végét jelenti az Európa összekapcsolására vonatkozó facilitás tekintetében az ötös skandináv mediterrán hálózati folyosót tekintett tekintetében. Először is úgy döntöttem, hogy először is a pénzügyekről fogok tárgyalni, illetve beszámolni. Április 18-án 2011-ben a Brenneri alagút projekt egy olyan pontra jutott, ahol nem, ahonnan nem lehetett már visszalépni. Egy megállapodás született a költségek megosztásáról, főként Ausztria és Olaszország között. Ausztria 2013 és 2018 között több mint másfél milliárd eurót fordított erre a projektre, Olaszország pedig 635 milliót, az elkövetkezendő két évre vonatkozóan pedig 297 milliót és további 338 millió eurót az A28-as autópályával kapcsolatban. Ez még nem történt meg egyébként, Olaszországgal kapcsolatban viták merültek fel, de ez teljesen világos, hogy a pénz rendelkezésre áll. A finanszírozással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy sajnálatos módon számos tagállamban főként Ausztriában és Olaszországban a megszorító intézkedések folytatódnak, és valószínűleg így módon a közkiadásokat tovább kell csökkenteni, ami valószínűleg kihatással lesz az egyes allokációkra e projekttel kapcsolatban, illetve annak ütemezésére. A következő pont, hogy milyen előrehaladás sikerült elérni. A projekttel kapcsolatban a Brenneri alagúttal kapcsolatban, alagút rendszerrel kapcsolatban remélhetőleg 200 kilométeres lesz ez a hálózat, eddig pedig 10, 14 százalék a teljes távolságnak már elkészült. Ezek az olasz részen vannak az úgynevezett olyan közös részen, ami az Európa és Afrika közötti részt illeti, és ez földrajzilag, illetve földtanilag jobban mondva az egyik legnehezebb régió. Úgyhogy szeretném megjegyezni, hogy az osztrák és olasz hatóságok hozzájárulása főként a megszorító intézkedések időszakában rendkívüli volt, és a BBTSE felügyelőbizottságának lehetővé tette, hogy további 1 milliárd euró értékű tendereztetést valósítson meg, úgyhogy nagyon jelentős előrelépések történtek. Aztán pedig, ami az északi és déli becsatlakozó utakat illeti, ott jelentős előrelépések történtek Brennertől délre, Tetszától Pontegardénáig ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy az eredeti tervezési szakaszból már a végleges tervezési szakaszba léptünk, ami jelentős előrelépéseket mutat, és valamikor majd 2016-ban, 2017-ben készül el, ez pedig egy időben történő teljesítést jelent majd. Ami az északi hozzáférési vagy becsatlakozó utat illeti, 34 kilométer készült el, illetve nyílt meg Ausztriában. Ez egy nagyon jelentős osztrák hozzájárulást jelent az útvonalhoz. Mi van még hátra? A Münchentől délre lévő rész, ez még egy nagyon korai szakaszban van, tavalyi év júniusában egy miniszterközi megállapodás született a német és az osztrák miniszterek között, szakminiszterek között az kezdeti tervezési munka hamarosan megkezdődik, és nagy örömmel számolok be arról, hogy az Európai Unió 3,4 millió eurót, tehát 15%-os társfinanszírozást nyújtott a nemrégiben megvalósult TNT tenderből, de ez még egy nagyon korai szakaszban van, és azt remélem, hogy december 10-én majd Herman miniszter úrral tudok találkozni, aki az új közlekedési miniszter Bajorországban, és remélem, hogy majd az új német kormányban pedig Berlinben fogok találkozni a szakminiszterrel. A kérdés az, hogy hogyan tudunk egy politikai struktúrát kialakítani, tehát hogy úrdíjakat szedjünk be, vagy pedig a üzemanyag jövedéki adóját terheljük meg. Azt hiszem, hogy ami a politikai tervezést illeti, sokkal keményebbek voltunk, mint maga a fizikai tervezési résznél, ami az alagutat illeti. Szeptember 25-én, idén tehát, szeptember 25-én az alpesi megállapodás közlekedési protokollja érvénybe lépett, ezt magam irányítottam koordinátorként. Olaszországban tárgyaltuk ezt meg, az idei év első felében pedig az ír kormány sikerült mozgósítanunk. De mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mindenkinek nagyjából ugyanazokat az elveket kell betartania, tehát az alpokon átívelő elveket. Nagyon nehéz egyébként a szakpolitikai területeken megáll, létrehozni azt, hogy az összes régió, helyi önkormányzat, hatóságok egymás mellé álljanak egy adott területen. Az új folyosónál lesz egyébként egy másik probléma Dánia és Németország közötti áthaladás tekintetében, ez lesz az egyik kulcseleme egyébként az ötös folyosónak. Az új kormányzási modell tekintetében pedig lesznek koordinátorok, egy uniós finanszírozású tanulmány, és létrejön majd ebből egy munkaterv alakul ki, és különböző fórumokat fogunk jövőre létrehozni. Ez az Európa összekötését megszerző facilitás, hogy eszköz tekintetében valósul meg. Egy nagyon nehéz pénzügyi időszakban. A 26 milliárdból már több mint 11 milliárdot eh, rendelkezésre bocsátottak, és 14,8 milliárd euró van még hátra. Ami a közlekedés tervezést illeti, ez egy nagyon szerény összeg egyébként, nagyon sok államot érint, nagyon sok évet elfel, fel, és nagyon sok közlekedési módot. Tehát a további kiegészítő innovatív megoldásokat figyelembe kell venni az uniós forrásokon kívül. Végezetül pedig szakpolitikai szempontból térjünk át a kommunikáció témájára, amit minden évben egyébként elmondok önöknek nagyon jó hidrológiai, mérnöki tervezési tanulmányokat hoztunk létre, pénzügyi tervek születtek, optimalizálási terveket hoztunk létre, de nem szabad elfelejteni, hogy a kommunikációnak is nagyon fontos szerepe van. A Stuttgart 21-nél láttuk, hogy azok, akik az eredeti javaslat beterjesztők voltak, vagy politikailag, vagy akár fizikailag is távoztak, mire maga a projekt megvalósult. Ezért nagyon fontos, hogy stratégiai szerepvállalás valósuljon meg, és megfelelő kommunikáció annak érdekében, hogy ne konkrét személyekhez kapcsolódjon egy adott projekt. Azzal szeretném elnök úr lezárni, hogy köszönetet mondok önnek és a szakbizottságnak azért, hogy szerepet vállaltak, ebben a projektben, illetve figyelmet fordítottak arra, és szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy a bizottság MOVE főigazgatóságának is köszönetet mondjak, illetve Mindenkinek minden jót kívánok a következő választásokra, hogyha indulnak azokon, és ha nem, akkor is minden jót kívánok, elnök úr. Köszönöm szépen, Cox úr. 25 percet kap minden koordinátor, úgyhogy Lichtenberger, Kramer képviselők szeretnének hozzászólni, de ha többiek is szeretnének kérdezni, akkor Kancsian úr esetleg, Ertog úr szintén, de kérdéseket tegyenek fel, ha lehetséges, ne pedig nyilatkozatokat. Lichtenberger asszony, tessék. Ja, herzlichen Dank, Herr Cox, für Ihren wirklich sehr aus... Köszönöm szépen, Cox úr. Köszönjük szépen ezt az igen részletes jelentést, nagyra értékeltük ezt. Azt is nagyra értékeljük, hogy ennyire komolyan veszi ezt a feladatot. A Szent Gotthárd alagút nem sokára elkészül, de mindannyian tudjuk, hogy egyelőre sem Olaszországban, sem pedig Németországban egyelőre semmi nyoma a folytatásnak. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy ezeket a kiegészítő útvonalakat sajnos nem fejlesztik. Dél-Tirol esetében ugyanaz a helyzet. Mi mindig úgy hívtuk ezt a projektet, hogy katedrálist építünk a sivatag közepén. Tehát, hogy megvannak a csodálatos alagútjaink, de ezek az alagutak tulajdonképpen nem töltik be a nekik szánt szerepet, mert a megközelítő, a csatlakozó útvonalak egyszerűen nem készülnek el, és nem lehet hozzáférni ezekhez az alagutakhoz. Tehát ezeket a megközelítő útvonalakat ugyanolyan prioritással kellene kezelni, mint magukat az alagutakat. Németországban egyébként a közlekedési minisztériumon belül létezik egy speciális munkacsoport, de szeretném megkérdezni, hogy pontosan kik dolgoznak ebben a speciális munkacsoportban. A szövetségi miniszterek, vagy pedig a különböző tartományok miniszterei, hiszen az imént megemlítette a bajorországi miniszter, tehát most nem nagyon értem akkor, hogy milyen szinten helyezkedik el ez a munkacsoport szövetségi szinten, vagy pedig a német tartományok szintjén. Ezek a másodlagos utak egyébként, mint említettem, rendkívül fontosak, és ezek is nagyon komoly tervezést igényelnek. Nem csak Ausztriáról, Németországról esett szó, hanem Olaszországról is. Az olasz vasútársaság nem olyan rég kifejtette, hogy miket tekint prioritásnak, az infrastruktúra fejlesztés területén, de szerintem ezek a nyilatkozatok nem voltak feltétlenül szavahihetőek, és nem is voltak kifejezetten meggyőzőek. Hát most, hogy láttuk a különböző projektek előrehaladási szintjét, láttuk a számokat, láttuk az adatokat, akkor azért mindenki számára egyértelmű, hogy mi az a munka, ami még hátra van. Én úgy gondolom, hogy Olaszország tekintetében mindenképpen még egy előzetes előkészítési stádiumban vagyunk, tehát hogy ebből legyen valami kézzelfogható eredmény, arra akkor most még 30 vagy 50 évet kell várnunk. A kísérőintézkedésekről is beszélt, ezek szempontjából én is ugyanannyira óvatosságra intenék, mint ahogy ön is megtette. Olaszországban természetesen mindenki foglalkozik azokkal a vasútvonalakkal, amelyek nem annyira kedvelt célpontokba vezetnek, hát azért nem mindenki Veronába szeretne csak elmenni Olaszországban, és nem csak a személyszállítást, hanem az áruszállítást is nézni kellene. Ezek az áruszállítási útvonalak különösen fontosak, és ezek szempontjából még inkább prioritásként kellene kezelni az említett alagutakat. Az alagutak tekintetében egyébként nagyon sok úgynevezett vegyes alagútnak készült, tehát személyszállításra és áruszállításra is alkalmas kell, hogy legyen. Ugyanakkor sok eredeti tervet megváltoztattak, és végül csak személyszállításra alkalmas alagútak készültek el. Hát mi lesz akkor az áruszállítással? Hogyha ezek az alagút projektek megváltoznak, akkor Olaszország mégiscsak arra kényszerül, hogy mindent kamionokkal fuvarozzon. és szeretném megkérdezni, hogy ebben az altasi egyezményben nincsen valami kitétel arra nézve, hogy a kamionos közlekedést fel kellene váltani? Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Tudom, hogy ön rendkívül elkötelezett, és nagyon fontos ez a téma, de azért azt szerintem nem éppen ildomos, hogy egy egyszerű hozzászólás és megjegyzés hosszabb, mint maga az előadás volt. Úgyhogy két percre fogok mostantól szót adni, először is Kramer úrnak. Köszönöm szépen. Elég sok szó esett Németországról, úgyhogy én is mindenképpen szeretnék hozzászólni. Beszéltünk arról, hogy Németországban az elmúlt évtizedekben nagyon komoly lemaradás halmozódott fel. Igaz, elkészültek alagutak, például a Brenner alagút. De hát összesen erre a folyosóra az elmúlt évben 19 millió eurót Összesen 19 milliót különítettek el, és még 4 milliárd lenne szükséges. hogyha valaki olvassa a német sajtót, akkor egyértelműen látszik, hogy 400 ezer alagútat kellene összesen, illetve hidat kellene összesen felépíteni, de hogyha megnézzük azt, hogy mekkora a költségvetés, akkor csak arra jut pénz, hogy renováljuk, hogy karban tartsuk azokat a hidakat, amelyek már elkészültek. Új hidakra egyszerűen nincs pénz. Nézzük meg például a München és a Brenner alagút közötti útszakaszt, itt ugyanez érvényes. Az imént az előadásból, mint hogyha az derült volna ki, hogy inkább Olaszországra kell koncentrálni, mert Németországban remekül működnek a dolgok jó, Németország elég sok mindent megtett az egyezménnyel kapcsolatban, de még mindig van itt 12 olyan kitétel a határokon átnyúló forgalommal kapcsolatban, aminek Németország sem felel meg. Természetesen oda kell figyelni a nagy projektekre, de azért van itt ott még néhány sötét folt, különösen a határokon átlépő közlekedés esetében, amire egy kicsit jobban oda kellene figyelni. Pénz kellene, csak hát sajnos ezek a források nem mindig hozzáférhetőek. Németország és a Cseh határán például csak néhány méternyi út hiányzott, és évek voltak szükségesek ahhoz, hogy ez a néhány méter elkészüljön. Nyugat és Kelet-Berlin összekötése sem mutatkozott ennél bonyolultabbnak. Hogyha megnézzük a jelenlegi szűk keresztmetszeteket, igenis sok ilyen van Németországban, és a Skandináviába irányuló közlekedést is nagyon visszafogják ezek a szűk keresztmetszetek Németországban. Azt én tudom, hogy az infrastruktúra fejlesztése mindig nagyon sok forrást igényel, és azt is tudjuk, hogy Németországnak nem feltétlenül a külföldi rendszámmal közlekedőknek kellene előnyt adniuk, de hát tulajdonképpen mindenkinek ugyanolyan lehetőségekkel kellene tudnia közlekedni Németországban. Aztán itt van a kamionokra kirót adók kérdése is. Én nem hiszem, hogy ez ideális megoldás lenne. Természetesen nagyon örülök annak, hogy itt mindenki olyan rettentően optimista, de mondjuk sem Bajorország, sem Németország esetében nem indokolt ez a rettentő nagy optimizmus. Köszönöm szépen, Káncsán úrnak adok most szót. Köszönöm szépen. A két előttem szólóhoz képest én kicsit más véleményem vagyok. Először is szeretnék köszönetet mondani Pat Coxnak. Köszönjük szépen a remek munkát, mert véleményem szerint igenis remek munkát végzett. Köszönöm a kivételes elkötelezettségét is. Én nem hinném, hogy katedrálist építenénk a sivatag közepén, ugyanis szerintem az előkészítő munka megfelelőképpen becsatolja majd ezt az alagutat a teljes európai vérkeringésbe, úgyhogy szerintem ezek az összekötő utak igenis jól működnek. Kilenc fő folyosó van most, ez nagyon jelentős egyszerűsítési munka eredménye, és szerintem ez az egyszerűsítés nagyon jól működött. Először is beszélnünk kell a tervezésről, utána pedig a beruházásokról nézzük először a tervezési szakaszt. A tervezési szakaszban mindenképpen fel kell gyorsítani a munkát, ami pedig a beruházásokat illeti, elmondtuk, hogy viszonylag kevés forrással rendelkezünk, de ezt a kevés forrást egyszerűen nem lehet elherdálni. Természetesen mindannyiunknak az a célja, hogy előrelépjünk méghozzá a programozott irányba és sebességgel. Én úgy gondolom, hogy csak akkor tudunk megfelelő előrelépést elérni, hogyha tartjuk magunkat ahhoz, amit eldöntöttünk. A folyosókkal kapcsolatos platform ugye bemutatásra és elfogadásra került már. Szeretném megkérdezni, hogy az ön véleménye szerint, Cox úr, ezt a munkát megfelelően végeztük el? Mi a véleménye? Megtaláltuk a helyes irányt? Ki tudjuk használni a megfelelő lehetőségeket? és mit gondol azokról a nehézségekről, amelyekkel most szembesülünk. Azt is szeretném megkérdezni, hogy nem lenne szükség nagyobb együttműködésre, jobb koordinációra, és akkor talán több helyi szintű megegy, megegyezéssel vagy megállapodással előreléphetnénk. Köszönöm szépen, Ertog úr lesz az utolsó hozzászóló, parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm szépen Cox úrnak ezt az igen érdekes összefoglalót és beszámolót. Én tényleg egy kérdést szeretnék feltenni. A dokumentumban olvastam valamit, amit nagyon fontosnak tartok. Bár sokak számára ez lehet, hogy egy mellékes kis részletnek tűnik csupán. 2013. január 15-én tájékoztató ülésre került sor, a DVB Infra és a Deutsche Bahn képviselőinek részvételével. Szeretném megkérdezni, hogy pontosan mi hangzott el ezen a tájékoztató ülésen. Egészen konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy milyen elkötelezettségeket vállaltak, tehát hogy melyek lesznek azok a lépcsők a folyamatban, amelyekkel kapcsolatban már megszületett a döntés. Szeretném megtudni azt is, hogy ennek milyen következményei lesznek, és azt hogyan kommunikálták az érdekelt felek irányába. Köszönöm szépen. Akkor most visszaadom a szót a koordinátornak. Már úgy látom, hogy negyed órás késésben vagyunk, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy legyen már egy kicsit fegyelmezettebb, legalább akkor, amikor az elnök visszajön. Tehát akkor most Petkok szél szó. Lichtenberger asszony, azt gondolom, hogy egy első számú prioritási projekten dolgozunk. Nem hiszem, hogy ez egy sivatagban épített katedrális lenne, különösen ami a hozzáférést jelentő utakat illeti, és a hozzáférést illeti. A Gotthard, Szent Gotthard alagúttal kapcsolatban és más kérdések kapcsolatban nagyon fontos, és a kicsit ez egy transzalpesi logikát követ, hogy ezt az egész térséget vegyük figyelembe, nem csak az egyes folyosókat. És meg kell nézni, hogy hogyan lehet optimizálni ezen infrastruktúrák kihasználtságát, legyen az az EU-n belül, legyen az Svájcban, azért, hogy a lehető legrosszabb okokból ö, válasszák ki az éppen használt alagutat. Hogyha például egy bizonyos országban alacsonyabb a kivetett jövedéki adó az üzemanyagra, akár emiatt is utat változtathatnak. Tehát ez egy rendkívül összetett és több tényezős elemzést igényel, de egyetértek azzal, hogy mindenképpen oda kell erre figyelnünk. Ertu kérdés, úr kérdésére is válaszolok ezzel. A Müncheni kérdésben, München-Ausztria kérdésében a tájékoztatással kapcsolatban volt egy előzetes tájékoztatási ülés valóban, és ami a kérdését illeti, azt gondolom, hogy ez annyira előzetes volt, hogy maradjunk szerények. Ez egyfajta jelzés volt azok felé, akik eljöttek, hogy nyíltan akarunk kommunikálni velük és nagyon fontos jelzésnek tartom én ezt azzal kapcsolatban, hogy be akarjuk vonni a helyi közösségeket, beszélni akarunk velük, és várjuk a válaszaikat. De tartalmilag, amíg meg nem ismerjük az útra vonatkozó ö, konkrét terveket, ez kicsit ö, elméleti kérdés marad, hiszen ők azt akarják tudni, hogy az ő területükön keresztül akar -e, akarjuk-e lefektetni az utat, vagy sem. Megáll-e egy ö, út lesz-e kijáró az ő városuknál, vagy sem. De az, hogy részletes tárgyalást folytassunk ezen közösségekkel, ez valóban hasznos, de talán egyelőre korainak tűnik számomra. itt egy 4 milliós Európai Uniós társfinanszírozásról van szó, amely alapján nagyon komolyan akarjuk venni az útvonalak tervezését, és ezzel kapcsolatban komoly vállalásaink vannak a kommunikáció területén is a befogadó közösségekkel. Lichtenberger asszony kérdezte az olaszok kötelezettségvállalását és szándékait. Az olasz jogszabály, amelyel finanszírozták még a megszorítások alapján is ezt a projekteket, tehát a mi projektünknek van egy specifikusan elkülönített költségvetése. Ez az egyik válaszom. A második válaszom pedig az olasz rendszeren belül, hogyha a költségvetési jogszabály alkalmazandó valamire, akkor két másik jogszabályról kell dönteni. Egy ö, miniszter közi ö, megállapodást kell kapnunk, és utána a számvevőszéknek is bele kell ebbe egyeznie. Nos, a mi projektünk átment az első teszten, átment a második ö, teszten is, és átment a szemvevőszék tesztjén is. Tehát ez nem egyszerűen csak valami elképzelés, ez egy nagyon is komoly kötelezettségvállalás. És még valami, amit Olaszország tett, amit mások még nem, az az, hogy Olaszországon belül kinevezték a saját koordinátorukat, Fabris urat. És az, hogy legyen egy ilyen belső koordinátor egy tagállamon belül, ez rendkívül fontos hozzáadott érték, hiszen olyan személyről van szó, aki sokkal jobban ismeri az olasz helyzetet és ügyeket, a számvevőszék kérdését és más kérdéseket, mint én magam, és ezzel mozgósították a belső politikai kapacitásokat is. Ami az áruforgalmat illeti, a mi szándékunk természetesen az, hogy áruforgalomról is legyen szó, hiszen, hogyha megnézzük ebben az anyagban, a Core Network Corridors anyagban a leírtakat, akkor azt látjuk, hogy az ötös folyosóra vonatkozóan Szinte minden csak kikötői és vasúti közlekedésre vonatkozik, tehát az összes prioritás kikötőre, vasútra, tengeri közlekedésre vonatkozik, nem pedig nem pedig autópályákra vonatkoznak ezek a prioritások. Tehát a következő tervezési időszakra ez vonatkozik ami pedig a kelet, nyugat és észak-déli tengelyeket illeti, természetesen ezek nagyon fontos összekapcsolódási pontok. Ön azt hiszem, hogy személyesen is elment Padrentába, ahol egy rendkívül nagy lehetőség van arra, hogy az áruforgalmat kezeljék, és ez egy nagyon fontos modális pont. Nos, én azt hallottam, hogy ami az autópálya üzemeltető cégeket illeti, közöttük rendkívül különböző hagyományok és hozzáállások alakultak ki, és valóban nyitottak a többiekre, de közben például a, a nyitvatartási idejük is egészen különböző. Hajnalban például vannak, amelyek egyszerűen nincsenek kinyitva. Tehát ami a szabályozást illeti, egy olyan szabályozásra van szükség, amely mindenki számára tisztességes és igazságos. És éppen ezért még nagyon sokat kell tennünk. Kramer úr, egy másik kérdés, ami az 1400 hidat és egyéb elképzeléseket illeti valóban, Mitel-Európán belül, Közép-Európán belül Németországnak rendkívül nagy szerepe van. De ami csak a Németországot lefedő területet illeti, az ön felvetése teljesen igaz. Tavaly volt Lipcsében egy fórum, és ott felmerült egy kérdés erre vonatkozóan, és Ramsauer miniszter úr megerősítette, hogy a legfőbb kihívás Németország számára a következő évtizedben az lesz, hogy hogyan lehet fenntartani és megújítani a már meglévő infrastruktúrát, anélkül, hogy az új projektekről lemondanának. Tehát éppen ezért ezen stratégiai projektekkel kapcsolatban nem lesz könnyű Németországgal tárgyalnunk. Megnézzük, hogy milyen új programok alakulnak ki, az biztos, hogy Németország aláírta ezen kötelezettségvállalósokat, de nem csak a hidakkal kapcsolatban, hanem utakkal és más infrastruktúrával kapcsolatban is az éves finanszírozás GDP arányban csak a fenntartásra és a felújításra Németországon belül már önmagában rendkívül nagy összeg. Rengeteg minden történt a gazdasági csoda idején, és most ez egy másik időszak, és itt komolyan fel kell újítani az utakat ami a Rostoki utat és a Münchentől déli utakat illeti. Ezeken a térképeken megtaláljuk ezeket a helyeket, de vannak még ö, ismeretlen pontok. Az biztos, hogy a DB Netz, a Deutsche Bahn hálózaton belül még kérdéses, hogy az áruforgalmi utakat elkülönítik-e a már meglévő utakon akarják-e azt üzemeltetni, vagy pedig bekapcsolják-e őket a magas kipacitású vonalakra. Egyelőre nincsen erre válaszunk, azt tudjuk csak, hogy ezzel aktívan foglalkoznak. Kancsian úr tett fel egy kérdést a folyosókkal kapcsolatban. Kancsian úr, hogyha elolvassa a Core Network Corridor 5 nevű dokumentumot, a hangsúly a kikötőre, vasútra és a tengeri autópályákra vonatkozik. Tehát az olasz példából kiindulván potenciálisan nagyon sok kikötői energiát lehetne a e, közúti és vasúti hálózatba bekapcsolni, és erre megfelelő fizikai, környezetvédelmi tervezésre van szükség. Az biztos, hogy e, a jövőre vonatkozóan a felkérés az volt, hogy én is erre koncentráljak. Elnök úr, megpróbáltam minden kérdésre választ adni. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy beszámoljuk az önök szakbizottságának, és remélem, hogy a jövőben az ötös számú törzshálózati folyosóról a jövőben még tudunk beszélni. Elnök, köszönjük szépen, Pat Cox, ezt a nagyon részletes tájékoztatót. A következő előadónk Gilles Savary, Dresdát Aténnal összekötő prioritási projektről van szó. 5-7 percben szeretném megadni a szót az előadónak, és kérem, hogyha valaki kérdést szeretne feltenni, akkor maximum két percben tegye azt, különben tényleg nem tudjuk lezárni a mai napi rendet. Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai napon. Ez a projekt most már véget ért, és mivel otthon képviselővé választottak, ezért ez az utolsó alkalom, hogy erről a projektről itt beszélek. Tehát az elmúlt három évet ezzel a projekttel töltöttük, most ez véget ér, és remélem, hogy mindez, amit elmondok, az a jövőbeli közlekedési politikára is majd pozitív kihatással lesz. Tehát a PP22-es projektről van szó, ez az egyik leghosszabb ilyen projekt, hét tagállamon halad keresztül, és van még két zóna, amit magába foglal, Németország, Csehköztársaság és Ausztria. Ezen kívül az a keleti régió, amely nagyon komoly koordinációs szerepet, állandó koordinációs szerepet töltött be a négy érintett tagállam, illetve az Európai Bizottság között. Aztán az Európai Beruházási Bank, illetve a DG Régió is részt vett a munkában, a koordinációs csoportot egyébként én elnököltem. Tehát többszintű volt az együttműködés, egyrészt tagállamok közötti, másrészt pedig európai szintű, tehát megpróbáltunk tényleg a DG Régió és a DG Move között valahogy közös nevezőre jutni, és ezen kívül az EBB is részt vett ebben a munkában. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben a rendkívül jól működő csoportban akármilyen feladatot is vállalt. Először is két fontos tanulmányt kellett elkészíteni. Az egyik a teljes vonal vizsgálata, méghozzá nagyon részletesen, és egy másik tanulmány, amely, amely egy szocioekonomiai tanulmány volt, amely megvizsgálta mind a személyszállítás, mind pedig az áruszállítás lehetőségeit, hogy célzottabbá tudjuk tenni a jövőbeli beruházásokat. Nagyon magas normákkal dolgoztunk, két elektromos vonalat kellett kidolgozni, amely 140 km per órás sebességet tesz lehetővé. Ezeket a szabványokat meg kellett tartanunk azokon a szakaszokon is, ahol áruszállításra volt, ahol áruszállításról volt szó, de sajnos bizonyos esetekben engednünk kellett ezekből az ambíciókból. A cseh-német rész, cseh-osztrák, illetve osztrák-német több bilaterális megállapodáson keresztül jött létre, és mint ahogy látszik itt a megvalósítási ábrán, ez tehát, ha mondhatom így, a végtermék. A piros szakaszokkal voltak komolyabb problémák, itt több milliárdos beruházásokról van szó, és hát sokszor olyan tagállamokat érintettek ezek a beruházások, amelyeknek nem voltak ilyen nagy beruházási kapacitásaik. Sok probléma volt, természeti problémák, beruházási problémák, és ezek rendkívül fontos útvonalak voltak. Voltak ezek között olyan szakaszok, amelyek jól működtek, a kelet-nyugat például, a Konstanca-Prága vonal, ezek voltak az álomrészek, ez egészen Bécsig eljutott, amelyek szinte tulajdonképpen már készen állnak. Itt még vannak kisebb szakaszok, ahol még a harmonizáció nem született meg az érintett tagállamok határszakaszán, de egyébként már zöld színű, tehát remekül működik a vonal. A bécsi pályaudvart teljes mértékben át kell alakítani, mert ez eddig inkább végállomás volt, most pedig nagyon sok átmenő forgalom is lesz, kelet-nyugati viszonylatban. Tehát a Bécsi pályaudvar átalakításával kapcsolatban azért lesznek problémák az északra Csehországba tovább haladó vonalakon, ahol 160 km-es sebességet kellene elérni, úgyhogy itt lesznek esetleg problémák, amíg nem tud majd teljes kapacitással működni a Bécsi pályaudvar. Ez egyébként a legmagasabb normásítási szinten működik. Majd én úgy gondolom, hogy ennek nagyon komoly jövője van. Aztán a Vilinkalafati Duna híd a másik nagyon fontos eleme, és gondolom, hogy Kremer kolléga nagyon örülni fog ennek, és reméljük, hogy mind a két nagyon komoly problémát meg tudjuk oldani. Az egyik a hozzáférhetőség, tehát a felhajtás erre a hídra, ugyanis a vasúti megközelíthetőség eléggé biceg még. Északon, Romániában még 10 km hiányzik olyan vasúti szakaszból, ahol a 160 kilométeres sebességet el lehetne érni, és van még egy olyan szakasz, ahol 130 kilométeres sebességet lehet egyelőre elérni. Az éli oldalon Bulgáriában láthatóak még azok a piros szakaszok, amelyek már elektromos vonalak, de csak egy simpája van, tehát nagyon alacsony a kapacitás. Két évvel ezelőtt már megmondtam, hogy ez a híd nagyon fontos közúti híd lesz az elkövetkezendő években, de amennyiben ennek a megközelítése nem megoldott Romániában és Bulgáriában, addig lesznek problémák. Én úgy gondolom, hogy Romániában és Bulgáriában inkább a Fekete-tengerre koncentrálnak, mint a dél-keleti vonalakra, amiben van ráció. Ugyanis ahhoz, hogy dél nagy kikötőjévé váljanak, ahhoz valóban a Fekete-tengeri közlekedésre kell koncentrálni. Szeretném még a Boszporusz csatorna alatti alagút terveit is megemlíteni a Törökországból érkező hatalmas forgalmi problémák megoldására. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen meg fogja változtatni a közlekedési helyzetet ebben a régióban. Erre előre fel kell majd készülnünk. Természetesen ezeket a kelet-nyugati kapcsolatokat a törzshálózatban, a tentén belül már most figyeljük, és megpróbáljuk megbecsülni ennek a jövőbeli jelentőségét. Hogyha megnézzük a beruházásokat ezen a piros szakaszon, akkor itt nagyon komoly beruházásokat tudok megemlíteni. Itt Schengeni határátlépés is történik, tehát itt az ezzel kapcsolatos technikai problémákat is figyelembe kell venni. Ezeknél a külső határoknál nagyon sok az elvárás, függetlenül attól, hogy a normák egyelőre milyen szinten állnak. Tehát a technológiai újítás fontos, a vasútpályák felújítása fontos, de hát azért vannak itt olyan politikai jellegű akadályok is, amelyeket még nem sikerült teljesen megszüntetni. A görögök nagyon komoly munkát végeztek, elég csak ránézni, majdnem zöld az egész vonal. Nagyon komoly normásítási szinten mozognak, de a bolgár határon van még némi probléma. Itt arról van szó, hogy egy völgy szorosban áthaladó vasútpályát fel kellene újítani, ami rendkívül költséges lenne, csak így tudnának egy magasabb technikai szintre lépni. Hát még a 100 kilométeres sebességet sem tudják elérni, nem beszélve arról, hogy 140-et mondjuk egy dupla vasútpályán. Itt a következő térképen fölül a kelet-nyugati metszet látható, hát itt azért egy, egyértelműen több a zöld, mint a piros, de a dél északi viszonylatban viszont sokkal több volt a piros, mint a zöld. Így tudnám összefoglalni mindazt, amit eddig elmondtam. Ami a kormányzást illeti, itt is nagyon komoly munkát végeztünk. Akkor most nézzük, hogy melyek azok a problémák, amik fennmaradtak. Nagyon gyorsan fogom ezeket elmondani. Itt vannak a határszakaszok, itt jobban kellene dolgozni, többet kellene tenni, meg vannak a beruházások mindkét oldalról, de ez nem elég. Németország és a Csehköztársaság között különösen nagy a probléma. A Csehköztársaság elvégezte a munkáját, tehát az ő részükről már eljutnak az európai normákkal felépített vasútvonalak, csak hogy Németország inkább az észak-déli csatornákra koncentrál, így például a Dresda, Dresda prágai vonal még mindig nem megfelelő, ez valószínűleg átmegy a 2020 utáni időszakra, tehát a következő tervezési időszakra. És ugyanez vonatkozik a Szászország-Prága viszonylatra is, itt is eléggé zsákutcába került a helyzet, de hát Pat Cox már beszámolt erről az előző előadásában, beszélt a bajorországi helyzetről is, hiszen ott is az észak-déli csatornákat részesítik előnyben. A PP22-t pedig Rostock-Hamburg viszonylatban is meg kellene hosszabbítani. Ezek tehát azok a nagy témák, amik még mindig nyitottak. Nagyon fontos az a kormányzás, amit eddig elértünk. A legutóbbi ülésen a keleti tagállamok mind elkészítették és bemutatták már a pontos beruházási tervüket. Úgyhogy itt már nincsen semmi bizonytalanság, óriási munkát végzett ez a hat tagállam, és az Európai Unió mégis képtelen tovább lépni. A másik fontos téma magának a folyosónak a kormányzása. Megpróbáljuk folyamatosan bevonni az áruszállítással foglalkozó kormányzati szerveket is. Nagyon sok tagállamban ez leginkább eddig magánfinanszírozásból valósult meg, de sokszor ez sokkal bonyolultabb, mint a politikai együttműködést megteremteni a tagállamok között. Tehát a PP22 kormányzása nem annyira egyszerű, mint ahogy ezt eddig gondoltuk, hiszen két különböző struktúrát kell majd összehangolni. Végezetül pedig a nagy szűk keresztmetszetek felszámolása, ezek közül igen sarkalatos pont Budapest kérdése. Prágáról már beszéltem, azt már mondtam, hogy Románia kezdi elérni a normákat. Budapesten viszont egy igen jelentős szűk keresztmetszet alakult ki. Egyelőre még csak megoldási javaslatok születtek. A Vilinkalavati híd is itt van, mint komoly kérdés. Ezen kívül az intermodális megközelítés a Duna, illetve a közúti szállítás között. Ezek tehát azok a nagy kihívások, amelyek még előttünk állnak. Azt hiszem, kicsit túléptem az időt, bocsánat. Köszönöm szépen, Szedela asszony szólhat hozzá elsőként. Azt hiszem, hogy négyen vannak összesen, mindenkinek akkor két percben adok szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Szavari úr! Először is szeretnék köszönetet mondani előadásáért, és néhány kérdésem is lenne. Említette, amikor az útvonal leírását adta, hogy a nyugat-kelet arány sokkal zöldebb, mint például az észak-déli irány. Talán az, hogy minél zöldebb, annál frusztráltabbak az országok azon piros szakaszokért, amelyeket nem sikerült még átadni. Például, hogyha Németország Csehköztársaság szakaszra gondolunk, a 22-es prioritásos projekt egyik fő tényezője a Rajna-Duna folyosó kérdése. Beszámolójában leírta a nagyon ismert problémákat, például a beruházási prioritások tekintetében, amelyek elég eltérőek, hogyha megnézzük mondjuk a dolgok német, illetve cseh oldalát, illetve hogy mennyire fontos, mennyire fontos lenne a határon átnyúló szakaszoknál a szorosabb együttműködés. Ön azt sugalta, hogy talán egyfajta politikai megközelítést képviselnek. Ezt kérdezném, hogy itt pontosan mire gondolt és mit ajánlana, és mit gondol, van-e lehetőség az előrelépésre? Merci d'être resté dans les purs. Köszönöm. Köszönöm, hogy ennyire röviden tette fel a kérdést. Sven? Vielen Dank, auch ich werde mich kurz fassen. Zwei Fragen. Köszönöm szépen, nagyon röviden szóló, két kérdésem lenne. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadásért, és az első kérdésem jön tehát a Németország és Csehköztársaság közötti összekapcsolódási pontok a Nürnberg Maastricht égert szakaszon. Azt hiszem, hogy ez a ném, nem kimondottan prioritás a németek számára. Ami pedig a tárgyalásokat illeti az iránymutatások tekintetében, illetve a különböző alaphálózatoknál, illetve hogy ott milyen kötelezettségekkel rendelkeznek, azon gondolkoztam, hogy vajon reménykedhetünk-e bármiben 2020 után, aztán ami a boszporuszt illeti. Az európai finanszírozási alapok részét képezik-e Marvara konnekciónak. mich auch für den Vortrag und vor allen Dingen letztes Mal haben Sie mir das Foto von der Brücke in Vidin gezeigt. Köszönöm szépen, ami a Bécsi folyosót illeti, a közúti út egyszerűen csodálatos. A bicikliutat nem tudom, hogy mennyire lehet használni, de mindenképpen valóban itt tervezik a jövőt, és nem csak konkrétan erre a útmódozatra vonatkozik, hanem mindenféle modalitásra. Görögország problémás, hiszen holdpontra került a tesszaloniki kopja tesszaloniki kapcsolat, egyelőre ezt nem lehet használni. hogyha európai ö, finanszírozást ö, szántak erre, és közben holpontra került, akkor ez egyszerűen nem megfelelő megoldás. Bécsel kapcsolatban nem tudom, hogy tudjuk-e pontosan, hogy mi a Bécsi reptér Pozsony-Budapesti összekötetéssel még akkor is, hogyha lezárták a munkálatokat, úgy tűnik számomra, hogy a Bécsi repteret nem tervezték be, ami mégiscsak eléggé érdekes megoldás. Ami Pozsonyt, Szlovákiát illeti, nekik mindenképpen szükségük van megfelelő hozzáférésre Bécs felé. Ami ö, Nürnberg Prágát illeti, hát persze jellemző Németországra, hogy holtpontra kerültek a vasúti munkálatok, és ehelyett buszjáratokat indítanak Persze, a háború előtt minden jól működött, aztán mindent leállítottunk, áttértünk a buszra, mert az úgy gondoltuk, hogy kényelmesebb közlekedési eszköz. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e így fogadni. Vannak Németországban alapok, és vannak Európai Uniós alapok is. Nos, a német közlekedési miniszter úgy látom, hogy saját maga dönt dolgokról önkényesen. Úgyhogy mindenképpen jó lenne, hogyha amit terveztünk, az öt éven belül valóban meg is valósulna. De itt vannak 2030-ra tervezett projektek, és kérdés, hogy a német kormány mennyire támogatja ezen munkákat. Mennyire áll készen arra, hogy ezen 10 kilométeres útszakaszokat valóban el is végezzék, készítsék. Köszönöm a an den Savary. Köszönöm szépen, szeretnék Szabari koordinátor úrnak köszönetet mondani, ezért a rendkívül érdekes elemzésért, amit az aktuális helyzetről adott. Ami az alaphálózat filozófiát illeti, illetve a dél-észak-kelet-nyugat lehetőségeket, nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy a különböző hiányosságokat hogyan tudják áthidalni, például ez az Atén, Konstanza, Budapest, Pozsony, Bécs, és onnan pedig Nürnberg felé, hogyan tudunk ezen túllépni. Meg kell néznünk, hogy például az Olaszország, Brenner, Nürnberg lehetőségeket hogyan tudjuk megvizsgálni. Természetesen nagyon sok múlik azon, hogy a németek mit gondolnak, Dresda Berlin vagy Dresda Lipcse megoldás legyen. Tehát ahol vannak valóban hiányosságok, azokat hogyan lehet megoldani. Aztán a Berlin rostok kiszakasz az idei évben. 160 km per óra sebességgel lehetne menni, a villamos rendszer kiépítése már nagyon jól alakul, úgyhogy tulajdonképpen a Berlin-Dresda és Berlin-Lipcse szakaszsal kellene foglalkozni. Kíváncsi volnék, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Savary úrnak megadom a szót a válaszadásra. Tisztelt kollégák, talán nem egyenként fogok válaszolni a kérdésekre, hiszen elég sok kérdés fedi egymást. Konkrétan, ami a Németország Csehköztársaság közötti összekötetést illeti. Kun úr is elmondta, hogy nagyon sok mindent tettek már Németországban a hálózattal kapcsolatban, Berlinnel kapcsolatban, és a Berlintől keletre induló vonalak kapcsán is. A következő volt a problémánk, hiszen megkérdezte, hogy politikailag hogyan kellene eljárnunk. Sikerült elérnem, hogy a német szövetségi kormány, a német szövetségi állam elfogadja, hogy, a, hogy egy cseh és Szárszország által társfinanszírozott tanulmány készüljön a jövőről. Tehát ez már nem egy elzárkózás volt, Egyszerűen Németországnak el kellett mondani azt, hogy nem, ez egy, nem első számú prioritásról van szó, és mivel, hogy nézeteltérések voltak a cseh és a német fél között a vonalkapacitásról, hiszen a németek nagyon nagy kapacitást terveztek, a csehek azt mondták, hogy a mostani vonalnak nagyon alacsony a kapacitás, és nem lesz megfelelő. Nos, felmerült annak a kérdése is, hogy akkor nem fogják ezt finanszírozni, de sikerült szponzorokat találni, Németországot és a Csehköztársaságot. Nos, ami az én politikai tanácsaimat illeti, mivel sikerült diplomáciai eszközökkel ezt elérni, Európában most kiírunk egy pályázatot erre a tanulmányra a pályázatban pedig a tanulmányt elutasították. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire bonyolult a koordinátorok feladata, hiszen hogyha a helyszínen az érintett tagállamokkal sikerül kiharcolni azt, hogy egy régióban egy politikai megállapodás szülessen, utána pedig ennek következtében pályázatot írnak ki, és utána az EU azt mondja, hogy hát erről én tárgyaltam, de a tanulmányt azt én nem adhatom ki. Nos, hogyha azt szeretnék, hogy a koordinátorok hatékonyabban végezzék a munkájukat, természetesen a bizottsággal és a főigazgatósággal közösen, akkor azért mégiscsak valamilyen eszközökre szükségünk van, hiszen nem lehetséges az, hogy hónapokon keresztül közelítjük az álláspontokat, és miután már közeledtek az álláspontok, nem tehetünk semmit mindenképpen itt kellene az Európai Unióban ezen elgondolkozni. Ez egy nagyon jó példa, úgyhogy én nem állok ellent a kísértésnek, hogy a válaszomban felhozom ezt a példát. Nos, ezt tudván a második kérdés, ami a déli területeket illeti. A németek nem akarják a Nürnberg sendinget kiépíteni, mert azt gondolják, hogy ez túlságosan drága, de készen állnak arra, hogy Márkevic és Sending között egy kis szakaszt képítsenek, és így bekapcsolják azt a vonalat, amely azt hiszem Berlinből megy Bajorországba. Tehát vannak ilyen apróbb előrelépések a német félről, amely megfelel az ő prioritásaiknak, ami egy következő beruházási terv prioritása, de ettől még a 2020 utáni célokat ez nem fogja akadályozni, és éppen ezért azt gondolom, hogy itt egy kis előrelépésre van lehetőség, és ezzel élnie kellene az Európai Bizottságnak is. Remélem, hogy ezt megteszi. Komoly erőfeszítéseket tettünk a németek felé, hiszen azt kérték, hogy a az északi tengeri kikötők felé nyissuk meg ezt a folyosót, tehát Rostok, Hamburgtól Konstancáig beszélünk erről a folyosóról. Tehát a legnagyobb előrelépés, és még szerencsé, hogy a bolgárok és a románok mozgosították ereiket, az a kelet-nyugati tengely, hiszen láthatjuk, hogy nagyon fontos előrelépések lesznek Közép-Ázsiában, és a bolgárok a mi Európai Uniós prioritásaink ellenére léptek, a románok pedig velünk egyet, hiszen Konstancától a magyar határig kiepítették ezt a PP22-es projektet. Ez mindenképpen nagyon fontos, és valóban a következő tenté keret szabályokban finanszírozhatjuk majd ezt, ugyanezt a folyosót a bolgár határig, a bolgár-török határig. Ami Görögországot illeti, Kramer úr igaza van. Ez a legfontosabb probléma, hiszen Görögország vasúti sziget szinte, hiszen észak felé szinte semmi sem indul onnan. Bulgáriával kapcsolatban elmondtam, hogy ez egy rendkívül ö, problémás ö, vasút, több tonnányi dinamitra lenne szükség, hogy ö, valóban európai szabványokhoz legyen ö, közelíthető ez a, ez a szakasz. Nos, Skopjével kapcsolatban egyelőre a szomszédsági politikánkat kell követni, tehát annak ellenére, hogy tökéletes ez a vonal, sokkal tovább tartott a villamosítása, mint az észak-déli vonal, amelyet a PP22-ben szeretnénk kialakítani. De hát tudják, hogy a jugoszlávok átalakították át, alakították azt, hogy mit jelent az, hogy határ, tehát a Balkán vonal az sokkal rövidebb, mint az a vörös vonal, ami a PP22-ben van. Ennek ellenére rendkívül hosszú a határügyek és a határra kapcsolatos viták miatt. Ami Pozsony Budapestet illeti, ez az új kartográfiában és az új EU prioritásokban benne lesz, ami pedig a ö, Bécsi reptér bekapcsolását illeti, erről én eddig nem hallottam, úgyhogy erre nem tudok válaszolni. Elnök, köszönöm. Geht es dann nach Prag? Über Pilsen? Man... Ami a Prága Schildingi megközelítést illeti, az akkor ez Pilzenen keresztül észak-déli irányban történne, vagy pedig a régi már meglévő vonalakon keresztül. Egy szint már szinte megvan, tehát Prág, Pilzen, cseh határ. Ez már szinte el is készült megfelelő normáknak megfelel. A németek beleegyeztek abba, hogy Sendingen túlmenően 15 kilométert még kiépítsenek, de nem akarnak Nürnbergig menni, ami a modernizációt illeti, tehát hogyha gyorsan akarunk eljárni ezt a plusz 15 kilométert, ezt el tudjuk érni Sending után, és így ezt az észak-déli tengelyt be tudjuk kapcsolni, de rövid távon nem akarjuk modernizálni Nürnbergig ezt a folyosót, hiszen az nem prioritás. Tehát ez nem egy horizontális tengely, a mi prioritásunk az az észak-déli tengely. Elnök, van egy kis problémánk. Köszönjük Szavari úrnak, hogy ennyire komolyan végzi a munkáját, és láthatjuk ezt a tanulmány minőségében is. De azért van egy kis problémánk, hiszen még van négy további jelentésünk, és hát ki fogunk szaladni az időből, nem sikerül ezt majd lezárnunk, hogyha így haladunk. Tehát kérem egyrészt az előadóktól, és hát persze értem, hiszen milyen sok munkát végeztek, és a szakbizottság tagjaitól is azt, hogy minél gyorsabban tegyék fel a kérdéseiket. Köszönöm, Zsil. Most megadom a szót Telicska kollégának, koordinátornak. Hét percben adom meg a szót az előadásához. Ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, itt igen, megpróbálom betartani a rendelkezésemre álló időt, és azt szeretném kezdeni, hogy nyolc éve kezdtem el koordinátori munkámat ennél a projektnél, és azt vettem észre, hogy nemrég vettem észre, hogy mennyire repül az idő, és számos alkalommal jöttem el önökhöz az éves beszámolók kal kapcsolatban, arról, hogy milyen eredményeket értünk el, vagy nem értünk el. Azt hiszem, hogy ezek a viták, megbeszélések nagyon sok esetben segítséget jelentettek, kezdeményezéseket tettek önök is, például a tenté balti dimenziójával kapcsolatban, és mivel ezt nagyon nagyra értékeltem munkám elején is, ezért most a végén is ezt ki kell emelnem, hiszen most jöttem el önökhöz utoljára. Nézzük akkor a téma lényegét. Az eddig eltelt idő során egy olyan projekttel dolgoztunk, amelyet lépésről lépésre finanszíroztak, és azt is el kell mondanom, hogy az előrelépéseket is lépésenként értük el. Modernizáltuk, és ez még folyamatban van egyébként, a vasúti vonalat, főként a 15-20 mm-t, ahol kétvágányos volt ez a, az útvonal a lengyel-litván határtól Kalmaszig, de hogyha megnézzük az ütemezést, illetve az eredményeket, Észtországban a felújítás két évvel ezelőtt zajlott le, Lettországban pedig az Rigától északra és délre sikerült előrelépéseket elérni, volt némi késedelem, persze er- erről önök is tudnak, ugyanis nagyon súlyos recesszió sújtotta Lettországot. Litvániában pedig a kettős vágányjal kapcsolatban sikerült előrelépéseket elérni, úgyhogy eléggé bízom abban, hogy a következő év végéig gyakorlatilag a célkitűzéseinket tudjuk teljesíteni. Ez a történet pozitív része, és most pedig mondanék valamit, amelyel kapcsolatban nagyon nagy bizalommal vagyok, de azt kell mondanom, hogy a szakpolitikai kérdésekben is sikerült lépnünk, ugyanis a Baltikum, mi régió az északi tenger balti térség, illetve folyosó fontos része, és igyekszünk megfelelni annak a célkitűzésnek, hogy a balti régió, ami az Európai Unióban gazdasági szempontból leggyorsabban növekvő régió a belső piac többi részével, mégpedig egy nagysebességű elektromos vasúti hálózat segítségével. Szerintem ez egy stratégiai cél, nagyon fontos lehetőség, olyan cél, ami átlagban eléggé nagy elfogadottságot élvez a balti régióban, de azt is ki kell emelnem, hogy itt nagyon lényeges az időtényező. Azt is ki kell mondanunk, hogy természetesen ez a lehetőség egy nagyon fontos lehetőség a finanszírozás szempontjából, az Európát összekapcsoló eszközzel 85%-ot tudunk finanszírozni, a fennmaradó 15%-ot pedig talán az Északi Beruházási Bank vagy az EKB fogja, illetve EBB fogja finanszírozni. Úgyhogy ennek nincsenek különösebben nehéz kihatásai a balti országok számára. Úgy gondolom, hogy valószínűleg ezeket sikerül majd megoldani az elmúlt az említett három ország hitelminősítése szempontjából is ez fontos tényező. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki számára ez nyertes helyzet. Most pedig akkor nézzük a feladatokat, és egy kicsit szólnék, talán egy kicsit mm, kevésbé tudok itt pozitív és optimista lenni. Jelen pillanatban gyakorlatilag tárgyalásokat folytatunk a balti országok között, hogy egy közös vállalkozást hozzunk létre, tehát egy olyan szervezetet, amely konszenzusos alapon pályázna finanszírozásra az északi tenger, balti tengeri folyosó esetében az legutóbbi alkalommal egyébként megbeszéltük, hogy milyen előnyei lennének annak, hogy ez a konszenzusos megközelítés megvalósuljon, és ennek a hátterében pedig az van, hogy a stratégiai célkitűzés és lehetőség tekintetében egy kicsit frusztrálónak találtam, hogy vannak olyan szerveket tagállamokban, amelyek nem feltétlenül tesznek meg mindent tőlük telhetőt, és az üzleti köröktől kell megtudnom, hogy egy adott vállalat vezetője azt mondja, hogy az európai folyosó megépítése tekintetében, hogyha valaki azt hiszi, hogy valóban megépítjük a litván-lengyel határig ezt a folyosót, az nagyon téved. Úgyhogy ez volt még az egyik legudvariasabb kommentár, amit hallottam. Ez kicsit tükrözi egyébként, hogy a szervek meg mindig úgy működnek, illetve úgy állnak hozzá, mint monopóliumok, mintha még nem liberalizálták volna a vasútvonalakat, Úgyhogy ezt azért mondhatom ki egyébként, mert a világnak abból a részéből érkeztem, mégis ez egy kicsit emlékeztet saját hazámban és a régi időkre, úgyhogy egy kicsit meglepően ez, hogy más nem mondjak. Ami a megállapodást illeti, ami tulajdonképpen a közös vállalkozás alapját képezi, a közös vállalkozás lenne annak a lényege, hogy hogyan lehet ezt az új balti vasúti hálózatot megtervezni és kiépíteni. Az előrelépések nagyon korlátozottak egyébként, és még az is lehet, hogy ez is túl optimista. Korlátozott előrelépések történtek, tehát néhány vitás kérdésben nem sikerült megállapodásra jutni. Úgy érzem, hogy egyes tagállamok esetében a vasúttársaságok még nagyobb beleszólással rendelkeznek, mint maguk a kormányok, és ez még meglepőbb, hogyha figyelembe vesszük, hogy egy európai projektről beszélünk, ami egyrésztről a Baltikumot integrálná, tehát uniós pénzből finanszírozzák ezt a projektet, ami azonban hát a, és a teljes Európai Uniós tagállamok, polgárok érdekeit szolgálja. Ezért a hozzáállás számomra nem elfogadható. Ezt elmondva, azt is megállapíthatom, hogy vannak olyan kérdések, problémák, ahol tárgyalásokra lesz szükség kormányközi szinten. Részletekben nem akarok bocsátkozni, de egyes kérdéseket a kormányközi megállapodás keretében kell majd letisztázni. Az ütemezés a következő az év végéig megállapodásra kell jutni, tehát meg kell szülessen ez a kormányközi megállapodás, ha nem, akkor kicsúszunk az időből. Úgyhogy nagyon nyíltan szeretném elmondani e három tagállam képviselőinek, hogy amit ma itt elmondtam, készen állok nagyon szívesen értékelem az elért előrelépéseket, és a személyes észrevételeimet is szívesen megosztom velük, hogy mi lesz akkor, hogyha célkitűzéseket nem teljesítik. Még mindig van egy hónapunk, minden esetre. Egyelőre nem látom, hogy hogyan tudnánk a célkitűzéseinket teljesíteni. Elnök úr, mivel kevés az idő, szeretném azt még kiemelni, hogy voltak a közelmúltban nehézségek, különböző ütköző érdekek. Ma kaptam egyébként egy e-mailt, hogy az egyik tagállam a kormányközi megállapodásra úgy fog érkezni, hogy szeretné a fővárosát bekapcsolni ebbe a vonalba. Tehát ez azt eredetileg egyébként nem volt, nem szerepelt az útvonalban a főváros. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy újra megnyitnak olyan témákat, amelyeket már lezártak. A feladat világos, a cél az, hogy előrelépést érjünk el az év végéig, szerintem erre nem sok esély van, minden esetre a felelősségi köröket sikerült megállapítani, és hogyha sikerül eddig a pontig eljutni, akkor sikerül egy közös vállalkozást létrehozni, megszületik a kormányközi megállapodás, akkor minden bizonyal a lehetőséget ki lehet használni. El kell mondanom, hogy az elmúlt hetekben nagyon nehéz folyamatról beszéltünk, nagyon nagy mértékben játszott be itt politika, és nagyra értékeltem az Európai Parlament szerepvállalását. El kell mondanom, hogy Kalasz alelnök úr pedig jól ismeri a régiót, még nálam is jobban, hiszen már nyolc éve van a kabinetben, úgyhogy azt gondolom, hogy neki ő minden tiszteletet megérdemel. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Euh, Köszönöm szépen hát diplomatikusan fogalmazva van némi probléma, de nem adjuk fel, ha jól értettem. Krámer úr szeretne kérdezni, előre kérném, hogy két percbe szorítsa bele, amit szeretne megkérdezni. Igen, rendben van. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a beszámolót. A Tallintól a határig is onnan tovább vezető vasútvonalra szeretnék rákérdezni, hogy ez a jövő évben hogyan fog megvalósulni, tehát hogy gyorsan működik ez, vagy nem, és hogy mi történik majd a mozdonyokkal. Ugyanaz a mozdony áthaladhat ezen a szakaszon, mert ez már 10 éve mondjuk így működött, vagy 25 éve, és aztán az utóbbi években meg kétszer is mozdony kellett váltani. Hát akkor most mi lesz ezzel a tallini vonallal? Aztán Varsó mellett pedig mi történik azzal a vasútvonallal, amely Fehér Oroszország irányába halad, mert itt is van egy teljesen használhatatlan szakasz. És itt azt szeretném konkrétan megkérdezni, hogy Tibákin keresztül vezet majd az új vasút, tehát, hogy Tuvalki felé megy majd az új vasútvonal, és hogy mikor fog ez megvalósulni. Itt ugye egy természetvédelmi terület védelméről volt szó, és ezért merült fel, hogy esetleg új helyen kellene kijelölni a vasútvonalat. Itt ugye egy 1,2 milliárdos beruházásról van szó. Szeretném megkérdezni, hogy megvannak-e már a beruházók, hogy megvan-e már a társaság, amely építi ezt a vasútvonalat, és hogy egyáltalán hol járunk a finanszírozás területén, illetve hogy a TGV-vel, a gyorsvasúttal kapcsolatban is lenne kérdésem. Nagyon sok ellenvéleményt hallottunk, mert hogy a, a, part, a parttól haladó gyorsvasút esetleg fontosabb lenne, például a turisztikai szempontból, és Lettország nyilván előnyben részesíti a parti szakaszokat, mint ahogy mindig is tette. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most visszaadom a szót a koordinátorunknak, hogy válaszoljon. Ami Tallint illeti, illetve a határt, ahogy mondtam, az a vonal már megvalósult, befejezték, nem igazán az, amihez Európa más részein hozzászoktunk, nagyon gyakran egy nyomvonalas vonalakról van szó. Természetesen ez a jelenlegi teherszállításra tökéletesen megfelel. Átlagban óránként 100 kilométeres sebességgel lehet ezen a szakaszon haladni. Ami pedig, illetve a Kaunas szakaszról beszéltek, ezt feljavították. Azt hiszem, hogy a kettős a kapcsolatban rendben vagyunk, szerintem ott jól alakul az ütemterv. A litván miniszterelnök is arról erősített meg, hogy időben be fogják azt a szakaszt fejezni. Legalábbis a mi szakértőink, illetve a bizottság szakértői is ezt mondták. 20 évvel ezelőtt egyetlen személyvonat sem haladt arra. Én magam egyébként már nekem lehetőségem volt arra, hogy utazzak, egyetlen mozdonnyal haladtunk, de az a probléma, hogyha a vasúti csomagot teljes mértékben végrehajtjuk, tehát hogy mit kell liberalizálni és mit nem, ez nem csupán a balti régiót érinti, hanem számos más régiót is. Hogyha megnézzük, hogy a jogszabályokat végrehajtják-e, kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy az összes akadályt leküzdöttük-e, de elméletben szerintem ez sikerül. Ami pedig az alternatívát illeti, azért nem vagyunk lemaradva, mert mindig azt előrejeleztük, hogy a problémát a határ lengyel oldalán nézve meg kell még oldani. Ugye a környezetvédelmi aspektusokat kiemeltük, már egy tanulmány is készült, amit benyújtottak, ezzel kapcsolatban született egy döntés. Tehát ami a környezetvédelmi szempontot illeti, ez egy jobb lehetőséget jelent. Azonban egyetértek önnel, itt nem a finanszírozással van a probléma, hanem azzal, hogy minden tanulmány elkészüljön időben, amit egyébként valószínűleg a pénzügyi terv végéig el kell készíteni, és egy szóbeli kötelezettségvállalást kaptam a lengyel kormány részéről, hogy az új pénzügyi terv esetében annak első éveiben megépül majd a hálózat rájuk eső része. Ami a letországi szakaszt illeti, ott valóban voltak problémák a lethatóságokkal. ugyanis az észak-dél tengelyel kapcsolatban nem fogadják el, hogy az is prioritást jelent. Azt mondják, hogy a kelet-nyugat nagyobb prioritást kell jelentsen. Találkoztam a balti miniszterelnökökkel, a lett miniszterelnök vezette ezt egyébként. Minden esetre a közös vállalkozás közé, központja majd Rigában lesz. Ez is egy politikai kötelezettségvállás, illetve elkötelezettséget jelent a közös vállalkozás tekintetében, ami pedig a tárgyalásokat illeti, ott nyilván mindig lesznek véleménykülönbségek, problémák, nehézségek, de azt hiszem, hogy nagyon jogos felvetésekkel értek a lettek, úgyhogy azt gondolom, hogy jelen pillanatban semmiféle ellenállás nem tapasztalható, és e tekintetben szerintem most már a legnehezebb ponton túljutottunk úgy gondolom, hogy a nehézségek a közös vállalkozás esetében nem lett ország részéről merültek fel. Köszönöm szépen, Telicska úr! Rendkívül érdekes vita volt ez az utóbbi, mert itt tényleg láthatjuk, hogy milyen lehetőségek rejlenek a vasútban, és hogy milyen problémákkal kell szembenéznünk. Mindig ezeken kell gondolkodnunk. Pejs asszonynak fogom most átadni a szót, ő a következő koordinátorunk, akkor most egy újabb, friss témával ismerkedhetünk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! A 2007-2013-as időszakban két projektre koncentráltam, és ezek nem nevezhetőek könnyű projekteknek. A Rajna Rajna Mőz Duna csatornára. Az első projekt esetében el kell mondanom, hogy nagyon sok környezeti kérdéssel kellett megbírkoznunk a Duna esetében. A másik pedig az Észak-Szajna projekt, ahol szintén környezeti problémákkal kellett szembenéznünk, és miután a kiigazítási munkát elvégeztük, és reméljük, hogy ennek a munkának az eredménye nem sokára megszületik. Tehát a kiigazítási munka után most már tényleg van esély arra, hogy az Észak-Szajna projekt zöggenőmentesen haladhat tovább. Rendkívül bonyolult volt először, aztán túl bonyolult volt, aztán túl költséges volt. Reméljük, hogy a következő design most már megfelelő lesz, megvalósítható lesz, időben is megvalósítható lesz, és meg lesz a megfelelő finanszírozás is. Tehát az Észak-Szajna projektet most ennyiben le is zárnám, hogyha vannak kérdések, akkor arra természetesen válaszolok, de egyelőre az Észak-Szajna projekt megfelelőképpen működik, a flandriai összeköttetések, a valóniai összeköttetések is megvannak, és nagyon jól működnek. A Flandria és Hollandia tekintetében elindultak a megfelelő tárgyalások, Mind a két ország megfelelőképpen teljesít, és úgy látom, hogy az akadályokat nem sokára szakadályokat nem, nem sokára sikerül lezárni, és a zsilip is megépülhet Flandria és Hollandia határán. Minden érintett országban több kormányváltás is volt, ezért ugye a koordinátoroknak eléggé nehéz a munkája, hogyha nem is tudják, hogy milyen minisztériumhoz, milyen miniszterhez kell fordulniuk, és hát az új miniszterek sem ismerik a koordinációs csoportot, de hát természetesen milyen új miniszter munkába áll, mi három hónapon belül felvesszük vele a kapcsolatot, és megpróbáljuk a megfelelő projekteket előrevinni. Tehát több projekten is dolgoztunk, több problémát is meg kellett oldanunk, és az imént már említettem a környezeti hatástanulmányt is. A következő időszaknak mindenképpen a tettekről kell szólniuk. Az új pénzügyi keretben ez pedig lehetővé is válik. Ugyanis az egyik legfontosabb tevékenység, amit nap mint nap el kell végeznünk, az az a probléma, hogy ezekben az esetekben a kotrás problémája rendkívül jelentős. Itt meg kell néznünk, hogy az adott ország ugye hány hajóval és milyen hajókkal szeretné ezeket a csatornákat használni. A következő pénzügyi keretben egészen magas társfinanszírozási rátát lehet elérni a bizottság oldaláról a kotráshoz felhasznált gépek tekintetében, tehát reméljük, hogy ezeket a feladatokat is megfelelőképpen el lehet majd készíteni. A belvízi hajózás tekintetében elég volt, hogyha Szavari úr előadását megfelelőképpen meghallgatták, ebből is kiderül, hogy a közlekedés szempontjából a belvízi hajózás egyre nagyobb fontosságot nyer. Az elmúlt héten egyébként Romániában és Bulgáriában jártunk, és négy óra alatt sikerült 150 kilométert pöfögve megtennünk. Ezt a kapacitást nem hiszem, hogy megfelelőnek tekinthetnénk. Szavari úr is elmondta, hogy milyen ö, hosszú idő telik el, mire egy új vasúti rendszer feláll, és hát az utak meg már megvannak, a parkolók meg már megvannak. Hát sajnos ez a probléma fennáll a belvízi hajózással is. Jövő, a jövőben természetesen ezekre kell koncentrálok ebben a régióban, nyilván elsősorban a Dunára, de a Dunával kapcsolatban is számos olyan környezeti kérdés merült fel, amelyre oda kellett figyelnünk. De ezek azért viszonylag gyorsan megvalósítható projektek, ami nem elhanyagolható. Nézzük akkor, hogy pontosan mi is történik. Kezdjük Romániával és Bulgáriával. A kezdetek kezdetén Bulgária és Románia között tulajdonképpen nem azt mondom, hogy rossz volt a kapcsolat, hanem egyszerűen nem létezett kapcsolat. Tehát a projekt kezdetekor semmilyen viszony nem volt a két országban, és most valami új indulhat el a 2010-2012-es időszakban végre előrelépés történt. És az elmúlt héten is pontosan ezért voltunk Romániában és Bulgáriában. A román környezetvédelmi miniszter a bolgár elnökkel találkozott, ők tehát mind ott voltak Szisztrában, a Duna mentén, és ez tényleg nagyon hasznos ülés volt. Ott volt mind a két oldalról az érintett város polgármestere is, tehát tényleg ott voltak az érintettek, és látszott, hogy most már mindenki tényleg a tettek mezeire szeretne lépni, hogy valami olyat tegyünk, ami mindenképpen a polgárok érdekeit szolgálja tehát most már látszik, hogy mindenki elkötelezett, mindenki nyitott, és hogy nem egy fentről kiadott utasítást hajtanak végre, hanem egy lentről érkező igénynek szeretnének megfelelni. Tehát most már tényleg ezt a helyzetet tudhatjuk magunkének, ellentétben azzal, ami az elején volt. Hú, hát elég sok mindent ki kell húznom a jegyzeteimből, mert nincsen elég időm, de úgy gondolom, hogy látszott, hogy mind a két polgármester igen elkötelezett a területfejlesztés, a regionális fejlesztés tekintetében, és látják, hogy ez milyen utakat nyit meg előttük. A karbantartás szintén nagyon fontos kérdés, és erről már beszéltünk. Ez már a harmadik olyan nyár, ahol Románia és Bulgária között teljesen elakadt a hajóforgalom, a román miniszter folyamatosan leveleket küldözgetett Bulgáriába, és még azt is felajánlottak, hogy a kotrási munkálatokat ők fogják finanszírozni, csak hogy beindulhasson a hajóforgalom. Aláírásra került egy együttműködési memorandum is, reméljük, hogy ez most már működni is fog. Egyébként az időzítés jó, mert az ipar képviselői is rengeteg időt és pénzt veszítenek ezen, és ők is várják, hogy egy valódi belvízi közlekedési folyosó megvalósuljon. És akkor most nézzük az ajánlásokat. A tentés ajánlás az új, szorosabb integrációt szeretne megvalósítani, a multimodális átlépések területén a belvízi hajózás és a többi közlekedési mód között. Tehát tényleg szükségünk van ezekre a belvízi folyosókra többek között. A Dunára a CEF, a hálózatfinanszírozási eszköz rendkívül fontos, hogy bevonja a magánszférát is. A regionális fejlesztésre nyíló lehetőségeket szintén be kell vonni a CEF-es lehetőségekbe a legutóbbi Dunai áradás is nagyon komoly problémákat okozott. Ez egyébként olyan áradás volt, ami véleményem szerint elkerülhető lett volna, ezért is tett ez engem ennyire szomorúvá. Én úgy vélem, hogyha a megfelelő árvízellenes intézkedéseket elindították volna időben, akkor ez az árvíz nem következett volna be, és hogy az egész Dunai terület szempontjából egy holisztikus megközelítést kellene alkalmazni, hiszen itt nem csak a szállításról van szó, hanem sokkal többről egy Dunai árvíz esetében. Tehát nagyon sajnáltam azokat, akiket bármilyen módon érintett a Dunai árvíz. Aztán meg kell néznünk az egyetműködési lehetőségeket a nem EU-s tagállamokkal, ugyanis a tentében erre is van lehetőség. Tehát át lehet lépni a határokat az Európai Unión kívülre is, amennyiben itt problémák merülnek fel. Szerbiával kapcsolatban például vannak ilyen határmenti problémák, ezekre is lenne megoldás. Ami ezt az együttműködést illeti, ez tényleg példás együttműködés, ugyanis Szerbiában az első pillanattól kezdve rögtön felléptek a civil szervezetek és a környezetvédő szervezetek. Ők a WWF-től külön dicséretet is kaptak, hiszen nagyon komoly munkát végeztek, és továbbra is nyitottak erre a munkára. A Horizont 2020-on belül van lehetőség új gépek, új technikák, technológiai fejlesztések megosztására, és én úgy vélem, hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy gazdasági szempontból vonzóbbá váljanak ezek a belvízi hajózási folyosók. Csak hogy van itt egy igen komoly politikai probléma is. A Belgrádi Egyezményt fel kell újítani, a Duna Bizottságot meg kell reformálni, és az Európai Bizottságnak is belátást kell biztosítani a Duna Bizottságba, csak hogy Ukrajna erre nem nyitott, ezért sajnos megálltak a tárgyalások. 2012-ben a luxemburgi egyezmény, vagy egy luxemburgi nyilatkozat aláírása óta nagyon sok hangsúlyt fektetünk a fenntartásra, ugyanis sokszor az, az állapot fenntartás, hiszen sokszor a karbantartási problémák állítják meg azt, hogy megfelelőképpen ki lehessen használni ezeket a folyosókat. Igen, a bolgár elnök fellépéséről már beszéltem. A Bajorországgal kapcsolatos esetben a tanulmány elkészült, és az A opciót választották a lehetséges opciók közül. Az A variáns 200 napos 200 napos szivattyúzási tervet írt elő, és végül is ezt az A variációt fogadták el. Engem személy szerint nem az érdekelt, hogy melyik opciót vagy melyik variánst fogják elfogadni, hanem azt, hogy összesen a 2,5 méteres a 2005 méteres adatot el tudjuk fogadni. Mi mindenképpen szeretnénk, hogyha már kiválasztásra került ez az A opció, akkor ezt maximálisan ki tudják használni. Intelligens megoldásokra van szükség, hogyha, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt a 200 napot ki lehet esetleg bővíteni alternatív, intelligens megoldásokra, amennyiben a tudományos világ új megoldásokat kínálna. Aztán itt van az az alagút, amit Szavari kolléga is említett. Ez az alagút teljes átalakulást hozhat Románia és Bulgária esetében. Tehát igazából két irányt kell figyelembe venni, az egyik nyugatra tart, a másik pedig Oroszország irányába. Hogyha elkészül ez az alagút, akkor teljes átállás történhet erre az alagútra, és teljesen megváltozhatnak a közlekedési irányok. És még Konstancával kapcsolatban egyetlen szót engedje meg elnök úr. Konstanca kikötőjében rendkívüli lehetőségek rejlenek. Csak hogy soha életemben nem láttam olyan kikötőt, ami nem lett volna összekötve a szárazfölddel. Tehát vannak ugyan utak, de ezek folyamatosan bedugulnak, mert túlzottan nagy a forgalom. Vasút egyáltalán nincsen belvízi hajózási útvonal nincsen. Tehát életemben nem vettem olyan kikötőt, ami semmilyen módon nincsen összekötve a szárazfölddel. Így nem működhet egy kikötő. Hogyha azt szeretnénk, hogy Konstanca kikötője működő kikötő legyen, akkor ezt össze kell kötni Romániával, vagy vonattal, vagy pedig belvízi hajózási útvonalokkal. Kramer úr pedig feltett egy kérdést, Galács tekintetében Tudom, tudom, Kramer úr, hogy egyébként is kétséges, hogy milyen választ kapna. Uh, Guy, kérem minden hozzászólott, hogy nagyon röviden tegye fel a kérdéseit. Köszönjük az erőfeszítéseit a koordinátorasszonynak. Ami a az első uh, projektet illeti. Nos, ön, amit elmondott, ez az ön személyes meggyőződése, vagy ö, mit konkrétan a helyzet? Ön azt mondja, hogy jól mennek a dolgok, de nem tudom, hogy mire alapozza ezt a következtetését. Másodszorban, elnök úr, ami a Strajmingi ö, kérdést illeti, tavaly novemberben volt egy kiváló konferencia ezzel kapcsolatban, és azt mondták ott nekünk, hogy a Dunát prioritásként fogja Németország kezelni, és odafigyel majd arra Németország, hogy valóban végrehajtsák ezt a projektet. Ön most azt mondja nekünk, hogy ezt a tanulmányt lezárták. Tehát elmondta, hogy melyik variánst, alternatívát választották, de azt nem mondja el, hogy milyen árvíz elleni intézkedések születtek. Úgy tudom, hogy csak rendkívül apró intézkedéseket próbálnak bevezetni, és ezzel nem fogják megoldani azt, hogy hogyan lehetne növelni a Duna forgalmát. Igen, rendkívül hangzatos kijelentések hangzottak el, de az az érzésem, hogy nem sok tartalom van emögött, és ami a belvízi hajózást illeti, Németországban nem tesznek erre túl nagy hangsúlyt. Valójában, Kramer úr válaszol, Németország saját maga végez a belvízi hajózásával. Ami a Rajna-Duna csatornát illeti, hogyha 15%-át annak megtennénk, amit itt megígértek, az már önmagában egy rendkívül fontos projekt lenne. Én 20 évvel ezelőtt a Dunán próbáltam hajózni, és rendkívül nehéz volt, hiszen nagyon nagy hullámok voltak. Közben három nagy hajóval találkoztam. A probléma az, hogy a Duna nem eléggé hajózható a nagy hajók számára. A gond az, hogy a belső hajózás túlságosan, a belvízi hajózás túlságosan lassú. A kérdés az, hogy ki fékezi ennek a sebességét hogyha tágabb vagy mélyebb egy hajó, egy, igen, egy hajót, akkor természetesen jobban megoldhatók ezek a kérdések. Természetesen szükség van a tanulmányra, de hát egy évvel ezelőtt mindenki támogatta azt, hogy javítsanak a Duna hajózhatóságán, Bajorország és az ottani miniszter is, mostanra meg már megváltoztatták a véleményüket. Nos, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy minden hajótípussal hajózható legyen a Duna, akkor azt el kell kezdeni, különben még 20 év múlva sem tudjuk ezt elérni, hogyha nem finanszírozunk ezt a célt. Nos, ami a kamionokat illeti, természetesen át kell alakítani a közúti utakat, de önmagában a hajózás, a belvízi hajózás nem elég. Persze, a zsilipek nagyon jók, azt mondták, hogy ez a jövő szempontjából nagyon jó megoldás, de nagyon fontos, legalább annyira fontos az, hogy Berlin és Varsó között megfelelő legyen az összekötetés, és éppen ezért a belvízi hajózás ebből a szempontból nagyon fontos, hiszen másként ezt nem tudjuk elérni. És így nem tudjuk a leggyorsabb megoldást kivitelezni. Hogyha egy tagállam nemet mond valamire, akkor biztosak lehetünk abban, hogy legyen az Freiburg vagy bármi, hogyha egy tagállam nemet mond, egy projektre, akkor annak vége. Hogyha Németország nemet von valamire, akkor egyetértünk, és ezzel mindenki egyetért. Ezt el kell fogadni, hogyha egy tagállam ezt nem akarja, akkor a véleményét el kell fogadni. Ertog úr. Danke, Vorsitzenden. Kollégi Kramer hat ja... Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Kramer kolléga, elmondott néhány dolgot, amit jó magam is szerettem volna felvetni. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani az előadásért. Ilyen jellegű előadást most negyedik alkalommal hallgattam meg, és a negyedik alkalommal merült meg ugyanaz a kérdés bennem, hogy minden évben megkapjuk ezeket a gyönyörű dossziékat, fényképekkel, térképekkel, ugyanakkor viszont nem tudom, hogy ez mennyire hihető. különböző színekkel ábrázolják a dolgokat, de most azt nem tudom, hogy nem lenne jó, ha nem annyira inkább szép színes térképeket kapnánk, hanem hogy milyen navigáció valósul meg. Például Bajorországban akkor kapunk piros pontot, hogyha nem végeztük el a házi feladatot. Úgyhogy itt igazából a hajó típusára, illetve a hajózás módjára gondolok. Arról kaphatnánk több információt. Káncsian úr! Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm Pejsz asszonynak, a koordinátornak az elvégzett munkát. Vannak dolgok, amiket hát mások már elmondtak, úgyhogy ezeket nem szeretném elismerni, elismételni, de szilárdan hiszek abban, hogy a tentével kapcsolatos jóváhagyott iránymutatásoknak nyilván a valóságban is testet kell ölteniük, ezek itt pedig a belső hajózható útvonalakra gondolok. Ott több integrációra van szükség. Megnéztem ezt a térképet, amit Pejszasszonytól kaptunk, és például a pófolyóval kapcsolatban semmit nem látok, ugyanis Nincs olyan térkép, ami a Pó Milanoig vezető szakaszára vonatkozna. Szeretném tudni, hogy azért, mert a mappát nem frissítették, vagy mi történt, mert ezt a prospektus most gyorsan átlapoztam, és van két vagy három kis fejezet, ami erre vonatkozik, Úgyhogy nem tudom, hogy történt időközben valami ezzel kapcsolatban, vagy felmerül-e annak a lehetősége, hogy Milánóig eljutnak, Szerenova asszony. Předsedo, eh, také bych chtěla poděkovat paní Pejs za, za její prezentaci. A... Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani tehát Pejs asszonynak az előadásáért, és kérdésem is volna, mégpedig a belvízi utakkal kapcsolatban a cseh köztársaság esetében ez a jelentésben már felmerült, nekünk nincsen tengerpartunk, úgyhogy nem tudom, hogy az Elba folyó hajózhatóságával foglalkozik ez a projekt. A kérdésem egyébként egy olyan tényezővel foglalkozik, amit a jelentésében is említett, mégpedig arról, hogy milyen növekvő tevékenység valósul meg az Elba Altra Duna projekt esetében. Ez az egyik prioritás egyébként, és nagyon keményen dolgoznak egy megvalósíthatósági tanulmány elvégezésével kapcsolatban, hogy a projekt megvalósítható -e egyáltalán. Köszönöm. Szilvia. Tehát nem tudom, hogy így, hogy nem hallgatta meg az előadásokat, tud-e bármit kérdezni. Nos, Spice asszonytól szeretnék kérdezni, ezért mégiscsak köszönöm rá, hogy megadtad a szót. Tehát, hogy ő mit gondol a Rajna-Duna új folyosóról, illetve azon projektekről, amelyek jelen pillanatban is folyamatban vannak, azonban még nem zárultak le. Tehát, hogy mely projektek rendkívül fontosak a dunai szállítás szempontjából. Persze, asszony, parancsoljon. Ha megengedik, akkor visszafelé fogok haladni. Melyek a legfontosabb projektek? És aztán Kramer úr kérdésére is reagálnék, hogyha megnézzük a Dunát, mindig Konstancától fölfelé megyünk, tehát hogyha Németország azt mondja, hogy nem, nincs szükség a Dunára, akkor ez badarság. A német Németországig a Duna szakasza annyira hosszú, majdnem annyira hosszú, mint a Yangtze folyó. Ez rendkívüli távolság, és hogyha Németország blokkolja a teljes Dunát, még akkor is hatalmas potenciál van a Dunában, ugyanis a Duna nagy része nem Németországban található, egészen Konstancáig tart, több mint 2000 kilométeres ez a szakasz. Nagyon fontos az ottani országok számára, ugyanis nagyon sok ország, szárazföldi ország nem rendelkezik tengerparttal. Ezért ott van Horvátország törekvései, tehát ott az emberek valóban szeretnének a Dunán keresztül lejutni a tengeri Bulgária, Románia, is már ott tartanak, hogy összefognak és megpróbálják megoldani ezt a helyzetet együtt még pedig és szerintem ez fog nagy segítséget jelenteni, és jó eredményeket hozni. Tehát hogyha alulról fölfelé megyünk, akkor ez így alakul. Nyilván vannak problémák Magyarországon, Ausztria elég jól alakul, igyekeznek javítani a helyzeten, és hogyha németek nem akarják javítani, Bajorországban például mindenki panaszkodik arra, hogy milyen sok a kamion, hát most akkor vagy így, vagy úgy kell megoldani. Hogyha inkább a vizen haladnának, akkor ez nagy könnyebbséget jelentene a lakosok számára. El nem tudom képzelni, hogy ezek az emberek ne akarnák, hogy a kamionok, illetve a konténerek inkább a víziszállításon haladjanak. Nem halljuk a közbeszólást. Azonban, hogyha megnézzük a Konstancához vezető szakaszt, például a vasúti szakaszt, mondjuk Konstanca Magyarország között, hát ennek nincsen túl nagy kapacitása. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy azért itt sikerül majd ülőre jutni. Szenalova asszony a cseh köztársaságról kérdezett, hogy ott milyen tevékenység valósul meg. Igen, itt is nagyon igyekszünk, és azt gondolom, hogy a cseh köztársaság nagyon szeretne Hamburghoz, Hamburggal összeköttetésbe kerülni, hogy így módon ne legyen most már egy csupán szárazföldi ország, azonban arra van szükség, hogy Európa azon része valamilyen tevékenységet folytasson annak érdekében, hogy megéri a Dunán szállítani. szállítmányok átrakodására szeretnék használni Csehországot, illetve nagyon örülnének, hogyha Németországgal ilyen együttműködésben tudnának dolgozni. De ezt a rendkívül fontos gazdasági tevékenységet Németország hogyan akarhatná elzárni Csehország elől, ezt nem tudom megérteni. Kancsian úr, a PÓ projekt nagyon ígéretes, és természetesen Elsősorban az Észak-Szajna, illetve a Dunával kapcsolatos projektre összpontosítottunk, de nagyon sokan szeretnék, hogyha a pófolyó hajózható lenne, és nagyon nagy sikereket éltek el. Hogy eh, Milánóig el fognak-e jutni? Nos, ez jó kérdés. A kérdés inkább az, hogy az olaszok valóban akarják ezt, nyilvánvalóan akkor mi segíteni fogunk nekik. Nagyon érdekes kérdés ez egyébként, mert a régiót teljesen ellepték az autók és a kamionok. Ertok úr a hajók számáról érdeklődött. Elmondhatom, hogy Straubingban megakadtak a hajók, és ugyanis annyira sok volt belőlük, úgyhogy remélem, hogy rövid időn belül ez megoldódik. Kramer úr, mit teszünk a Dunával kapcsolatban? Nos, én mindent megteszek azért, hogy a Duna hajózhatóvá váljon. Azt gondolom, hogy ez nagyszerű dolog, nagyon jó a kapcsolatunk a környezetvédelmi csoportokkal, nagyon sokat tárgyalunk velük, beszélgetünk, és igyekszünk az aggájaikat figyelembe venni. Például kelet esetében teljesen jó a helyzet, Magyarországnál is nagyon konkrét intézkedések történtek, Szerbia rendben van, a szorossal semmi gond nincsen, és úgy gondolom, hogy Románia, Bulgária esetében is nagyon pozitív fejlemények történtek, és megkezdhetjük a munkát. Úgyhogy ha azt kérdezi, hogy mit tegyünk a Dunával, hát tegyük hajózhatóvá. Ahogyan elmondtam, nem értem, hogy Bajorország miért ne akarná, hogy hajózható legyen a Duna. Kramer úr, minden évben újra meg újra ugyanez a vita. Bizonyos tömegű hajókra van szükség ahhoz, hogy ezek működhessenek. Ezért próbálunk olyan hajókat találni, amelyek alkalmazkodnak a folyóhoz, annak érdekében, hogy a vállalatok is pénzt kereshessenek, hiszen ezért vannak ott. Van Dalen úr. Hát igen, mindkettő, a mondat első fele hollandul hangzott el. Igyekeztünk mindent kicserélni tehát minden tudásunkat, amit a belvízi hajózásról felhalmoztunk Hollandiában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagy segítség lesz, és remélhetőleg írásban meg lesz majd minden. Remélem, hogy sikerül majd a helyes döntést meghozni, és így kevésbé lesz majd bonyolult az élet, és meg találják majd azokat a magánforrásokat is, ami a projektet eh, kiegészítheti, de hát nem én vagyok a francia kormány, úgyhogy minden esetre a pozitív jelek vannak. Ami pedig Straubingot illeti, azt hiszem, hogy eh, erről már elég sokat beszéltünk. Együtt kell élnünk a döntéssel, a legtöbbet kihozni ebből a döntésből, olyan intézkedéseket kivenni, amik nem működnek, annak érdekében, hogy a Straubing-Wilshoven szakasz megbízhatóbb legyen. Köszönöm szépen, Pejsz asszony. A következő pedig a tengeri strádák témája Valente de Oliveira úr. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Az elmúlt évben 31 projektet indítottunk útjára, egyből van, vannak, amit már lezártunk, van, ami még folytatódik, de összességében ez mostanáig több mint 370 millió eurónyi részvételt jelentett, és összességében a beruházások összege eléri a másfél milliárd eurót. Nos, milyen jellegű projektekről is van itt szó? Két fő kategóriára lehet ezeket felosztani. A hagyományos projektek, tehát ez összekötetés két kikötő között, és ezek közül vannak, amelyek elég sikeresek voltak. Én saját magam nemrég ellátogattam az egyik ilyen kikötőbe, Kanskrona és Gdynia között. Mindent sikerült kiépíteni, és egyre nagyobb a forgalom a két ország között, és elkerülik így a Svédországon, Dánia, Németországon keresztüli Lengyelországba való eljutás kerülő útját. Tehát ezen projekttel sikerült mégiscsak egy nagyon hasznos összekötetést kialakítani. Tehát az ilyen jellegű projektek folytatódnak. A másik kategória, amit mi úgy nevezünk, hogy szélesebb előnyt jelentő projektek, tehát ami az általános eredményeket illeti, a lehető legtöbb embert próbáltuk ezekbe bevonni, mégpedig azért, mert a projektekben való részvétel szerintem a legnagyobb biztosítéka annak, hogy egyből érezhessük ezen projekteknek az eredményeit. Nos, az ilyen szélesebb előnyt jelentő projektek típusából azt tudom elmondani, hogy különböző célokat szolgálnak ezek. Az egyik a biztonság. Leginkább a tengeri közlekedésben. Bizonyos projektekkel sikerült a megfelelő biztonságot elérni, és van egy példám erre, a Mona Lisa projekt, amelyet Svédország koordinálja. Ezt sikerült lezárni, tehát vagy automatikus útvonal újra tervezéssel tudják elérni a célpontot, másrészt pedig a kotrás az nem csak a belvízi hajózásban, hanem a tengeri hajózásban is néha problémás, és a balti tengeren éppen ez a helyzet. Tehát az ilyen összekötetés a biztonsági kérdésekkel, nyomonkövetés, kotrás. Nos, ezeknek a célja az, hogy biztonságos legyen az út. A másik típus pedig magára a kikötőkre vonatkozik, a kikötők hatékonyságára. A legbonyolultabb része leginkább azzal kapcsolatos, hogy egy kikötőn belül hány művelet van éppen folyamatban egy adott időpontban. Számos projektet indítottunk az egyablakos megoldások kiépítésére és azok összekapcsolására. Nos, most már nem a kikötői szolgáltatásokon belüli egy ablakos rendszerről beszélünk, például vámügy és növényvédelem, állategészségügyi kérdésekről van szó, mert ezeket már korábban elértük. Egy új projektet sikerült lezárnunk, ezt a valenciai kikötői hatóságok nagy sikerrel zárták le és most az a célunk, hogy legyen egy második projekt, B2Most ennek a neve, és itt a kikötők közötti összekapcsolásról van szó, és mindkét oldaláról közelítjük meg a kérdést. Tehát nagyon fontos egyrészt a kikötők szerepe abban, hogy összekapcsoljuk a hajókat a szárazföldi utakkal, tehát mindenképpen elő kell segíteni ezeknek az összekapcsolódását azért, hogy megfelelő legyen a logisztikai lánchoz való hozzáférés. Tehát most már nem egy közlekedési módra utalunk, hanem egy egész logisztikai láncra, amely az összes szükséges közlekedési módot magában foglalja, legyen az hajókon keresztül, vagy szárazföldi közlekedési mód. Nos, ezen túlmenően az üzemanyagokra is oda kell figyelni, hiszen a környezetvédelem szempontjából az üzemanyag nagy probléma. Több fajta probléma is van. Egyrészt a hagyományos tengeri üzemanyag a dízel túlságosan költséges, tehát rövid utakra lehet ezt használni, de hosszabb utakra már nem éri meg. A második probléma, Egy másik üzemanyag, amelyet szintén hajókon alkalmaznak, Scrabbles az angol neve, és ez egy nagyon nehéz eszköz, amelyre szükség van egy hajó tatján, és éppen ezért így nem lesz megfelelő egyensúly a hajón. Tehát ezzel kapcsolatban valamit megint csak tenni kell. Erre vonatkozóan van egy projekt, amelynek a célja, hogy ezen üzemanyag típusnak a felhasználhatóságán javítsanak, és ez egy rendkívül összetett kérdés, hiszen ez a Scrabbles, ez nem egy fém anyag, ebben műanyag és új anyagok is vannak, amelyek ellenállhatnak, fontos, hogy ellenálljanak egy nagyon korrózív kéndioxid víz molekula kapcsolatnak. Tehát nem csak a forma és a hely az, ami probléma, hanem ez az anyag maga is, ez az üzemanyag típus. És természetesen harmadsorban a metanolt kell megemlítenem, a metanolnak is megvannak a saját korlátai, leginkább mennyiségi korlátai. Ezen kívül pedig a cseppfolyósított földgáz az, ami még rendelkezésre áll. Nos, nagyon nagy előrelépések történtek. Az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz egy olyan terület, amelyről azt mondták, hogy a kibocsátás szempontjából előnyös megoldás, és megfelel a a 2015-ös kibocsátási célkitűzéseknek, közben a nyugati világnak pedig ennél rugalmasabb küszöbértékeknek meg kell felelniük, de 2020-ra minden hajónak meg kell felelni ezen kibocsátási határértékeknek. Tehát éppen ezért nagyon fontos az LNG-vel kapcsolatos előrelépés, és e, a Balti-tengeren erre nagy hangsúlyt fektetnek, ott már meghatározták az egész tengerre vonatkozóan az ezzel kapcsolatos rendszert, és próbáljuk elérni azt, hogy ezt kibővítsék más területekre, hiszen más tényezők is szerepet játszanak. Észak-Amerika és Kanada úgy döntött, hogy különböző területeket a keleti és a nyugati parton ö, meghatároznak, tehát a közeljövőben itt lépések lesznek, két területet kell összekötni, az egyik Európától északra, másik pedig az Atlanti-óceán másik oldalán. Nos, ezen terület miatt, vagy kérdésekből felmerülnek problémák. Az egyik kérdés az az, hogy lehetne esetleg kétfajta üzemanyagot felhasználni egy adott hajón, és át lehet-e szelni az Atlanti-óceánt csak az LNG üzemeltetésű hajóval? Nos, ez nagyon fontos kérdés. És több projekt foglalkozik ezzel, Úgyhogy a közeljövőben választ kapunk ezekre a kérdésekre. A negyedik eleme az elemzésünknek a keres a képzés. Nos, szeretnénk a képzés kérdését kibővíteni. Összesen három EU tagállam mondta azt, hogy nincsen semmi problémájuk a tengeri képzés területén. De minnyájuknak szükségük van munkaerőre, nem csak konkrétan a tengeri közlekedésben dolgozók területén, hanem az ahhoz kapcsolódó, tehát a tengeri logisztika és tengeri áruszállításhoz kapcsolódó területeken is. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk a képzés kérdését, és szeretnénk általánossá tenni a különböző intézmények hálózata közötti együttműködést Európában, azért, hogy ezáltal ugyanolyan szintű képzést tudjanak biztosítani mindenki számára. Az ötödik elem ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan lehet felhalmozni a már megszerzett tudást. Európa biztos, hogy a világ azon része, ahol a legtöbb tudás létezik a tengeri szakmákkal kapcsolatban, a tengeri közlekedéssel és hasonló területekkel kapcsolatban. Szeretnénk általánossá tenni ezt a hálózatot, amely ö, megkönnyíti az információcserét, a tudás átadását, azért, hogy két dologból tudjunk így előnyt kovácsolni. Egyrészt az a tudás, amely felhalmozódik az egyetemeknél és az kutatóintézetekben, ezt össze kell kapcsolni azon gyakorlati tudással, amelyet a kikötők és a kikötői hatóságok használnak. Ezen négy vektorra vagy irányra akartam ö, kitérni a folyamatban lévő projekttel kapcsolatban. Persze, hogy vannak problémáink. Valószínű, hogy a legfontosabb probléma az az, hogy az eredményeket hogyan lehet terjeszteni. Ez az oka annak, hogy nagyon fontosnak tartjuk a projektek összekapcsolását. Azt, hogy kibővítsük a résztvevők körét. És az, hogy biztosítsuk, hogy az érintettek valóban részt vesznek ezen projektekben, hiszen több régió vagy több érintett fél fog egy közös projektet vezetni. Tehát nagyon fontos, hogyha ezen érintett felek felismerik, hogy mit lehet ezzel elérni, akkor ezt mi is jobban tudjuk segíteni, és fel tudjuk gyorsítani a projekt előrehaladását egy ilyen rendkívül összetett kérdésben, ami az eredmények terjesztését illeti. Elnök úr, nagyon röviden, azt hiszem, hogy kicsit túlmentem azon, mint amit az elmúlt évben tettünk. Próbáltam kicsit általánosan bemutatni önöknek, hogy mit sikerült elérnünk. Szeretném elmondani, hogy mindenképpen köszönetet kell mondanunk a projektben résztvevőknek, hiszen nagyon sok energiát és tudást fektettek a résztvevők ezekbe a projektekbe. Úgyhogy mindenképpen rendkívül hálás vagyok el kell, hogy mondjam, hogy hálás köszönetet kell mondjak minden résztvevőnek, aki hozzájárult ahhoz, hogy le tudjuk zárni a projektet. Elnök, kérem, hogy zárja le az előadását. Igen, nagyon gyorsan, tehát az érintett felek is rendkívül fontosak, ők is érdeklődést mutattak, végül pedig nagyon hálás vagyok a hatós, az ügynökség tagjainak, akik rendkívül komolyan segítettek a projektek kivitelezésében, és a munkatársaknak, a MOV munkatársainak is nagyon hálás vagyok, akik részt vettek a munkánk elérésében. Köszönöm. Elnök, két kérdést szeretnének még feltenni. Kérem, hogy nagyon röviden tegyék, mert már fél órás késésben vagyunk. Tikeo először. Kérem, röviden. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az elhangzott projektekkel kapcsolatban, illetve ezek között nincsen olyan projekt, ami a Fekete-tengerre vonatkozna. Sajnálatos módon ugyanez volt érvényes az előző évekre is. Voltak pályázati kiírások. Romániából két pályázat érkezett, az egyik egy eh, tengeri folyosóra vonatkozott a Fekete-tenger irányába. Sajnálatos módon ezt a projektet elutasították, és ez volt a magyarázat, hogy a projekt nem jelent többletértéket egyéb európai projektek szempontjából. Szeretném, hogyha erre több magyarázatot is nyújtana, tehát arra vonatkozóan, hogy miért nem kezdhetünk a Fekete-tengeri folyosóval kapcsolatos projektekbe. a Szender asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szerettem volna köszönetet mondani ezért az előadásért, és három elemre szeretnék utalni. Először is szeretném tudni, hogy hogyan értékeli azt a helyzetet, hogy a tengeri strádák sokkal inkább arra koncentrálnak, hogy az infrastruktúrákat javítsák, mint például a Marco Polo, ami inkább a szolgáltatásokat támogatja. Tehát ön mit gondol erről, hogy valóban volt-e jelentősebb előrelépés az infras- szükséges infrastruktúrák tekintetében, ami pedig a harmadik országokkal való kapcsolatot illeti Észak-Afrika, mondjuk, illetve a keletebbi országokra vonatkozóan. Szeretném tudni, hogy milyen ajánlásai vannak, olyan tapasztalatok vannak-e, amelyekre pozitív példaként tudunk támaszkodni. Végezetül pedig, ami az anyagokat illeti, oktatási anyagokat. Ön említette, hogy egyfajta Erasmus, Erasmus program valósulhat meg a tengerészetben dolgozók számára milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, és milyen ajánlásokat tudna megfogalmazni, valami újdonságot esetleg. Köszönöm szépen. Valente úr, köszönöm szépen. Először is. Ami a Fekete-tengert illeti, ellátogattam oda, voltam Konstanzában is, Várnában és Burgaszban is. Tehát láttam, hogy mi ott a helyzet abban a régióban. És azt is elmondhatom, hogy megfelelő pályázatokra van szükség annak érdekében, hogy ezek támogatást kaphassanak a projektek keretében. Ezeken a találkozókon azt láttuk, hogy nagyon sok lehetőség áll fenn, persze mindegyiknél vannak nehézségek hogy melyek a prioritások, nos azt mondanám, hogy azok, amelyeket már kiemeltem a korábbiakban is, például, hogy Konstanzából építsék ki az a belvízi összeköttetéseket, 19. századi vasúti hálózat van, de ha megkérdezi, hogy mi lenne számomra prioritás, akkor azt mondanám, hogy az a 30 kilométer, ami Konstanca és a jelenlegi vízi útvonal között van, ahol nagyon nagymértékű ésre van szükség ahhoz, hogy sikerüljön ott áthaladni. Valószínűleg egy olyan csoportot kellene indítani, amely támogatja a kidolgozott pályázatokat, hogy megbírkozzanak azokkal a követelményekkel, amelyek szükségesek a e projektben való részvételhez. Ugyanez vonatkozik Burgaszra. burgas, csodás kikötő, nagyszerű öböl, ahol számos hajó kikötésére van lehetőség, azonban nagyon bonyolult az összeköttetése, illetve nem létezik. Tehát az a nagy lehetőség, hogyha a korlátokra szeretnénk központosítani, ugye van a, ott van a Boszporusz felé egy jelentős nehézség, illetve a Fekete-tenger egyéb országaival kapcsolatban. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezeken a területeken előre tudnának lépni. Nagyon szívesen vennénk olyan pályázatokat, amelyek még nem a végső szakaszban járnak, annak érdekében, hogy azokat megvitathassuk, és így módon biztosíthassuk a pályázatok sikerességét. Úgyhogy ezt javasolnám, mint megoldást. Szerintem ez lenne nagyon pozitív. Ajala asszony. Bizonyos kérdéseket tett fel, amelyekre azt mondhatom, hogy a legtöbb esetben megfelelően alakulnak a dolgok. Először is az észak-afrikai országokkal való összeköttetés. Jártam Barcelonában, és beszéltem a Mediterrán Unió vezetőjével, megnéztük, hogy ott mit lehet tenni. Ellátogattam a barcelonai kikötőbe, Valenciába és Alicantéba, és azt láttam, hogy nagyon jó összeköttetéseik vannak. Ugyanez vonatkozik egyébként az olasz kikötőkre is. Például Genovából Szardénián keresztül Észak-Afrika felé nagyon jó az összeköttetés, és azt is biztosítani kell, hogy a tudást átadása megvalósul. Én magam egyébként ezt nagyon támogatom nagyon fontosnak találom, hogy a tudást megosszuk a tenger másik oldalán lévő kikötőkkel, ami az oktatást illeti. Nem csupán a szakemberekre, a hajókat kezelő szakemberekre vonatkozik ez, hanem inkább a logisztika, adminisztratív feladatok ellátása kikötőkben ezekre a területekre kell összpontosítani, és biztosítani, hogy mindkét oldal részéről, de főként Európában magas szintű a szakmaiság. Ami az infrastruktúrát illeti, említettem néhány példát, ott is a szárazföldi összekötetéseket emeltem ki, közúti és vasúti összekötetéseket, De nem csak erről van szó, hanem a hajó kiigazításáról is. Úgy gondolom, hogy ha ezeket az akadályokat, ezeket az aspektusokat, az összeköttetésre vonatkozó aspektusokat megoldják, az emberek biztosan inkább a tengeri szállítást választják, mint a szárazföldieket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Szeretnék Pejsz úrnak és Valente de Oliveira úrnak köszönetet mondani a beszámolóért. Most jöjjön akkor a következő napi rendi pontunk. Kancsian úr jelentése, illetve véleménye a Cezárral kapcsolatban, úgyhogy parancsoljon öné a szó. Presidente, sarò, sarò molto breve perché... Elnök úr, rendkívül rövid leszek. Úgy gondoltam, hogy módosító indítványokra nincsen szükség ennek a szövegnek az esetében, hiszen tulajdonképpen csak arról van szó, hogy a Szeszár eddigi tevékenységeit meghosszabbítsuk. A Cezár az elmúlt években maximálisan bebizonyította, hogy alkalmas a feladatok elvégzésére, hogy a technikai szintet, megfelelő technikai szintet elérték, és hogy a közös európai légtér megfelelőképpen fog működni. Egy PPP-ről volt egyébként szó ebben az esetben, amely megfelelőképpen működött, a különböző projektek összehangolása is elfogadható volt. Most az elkövetkezendő 15 évre kell gondolkodnunk az európai légiforgalmi szolgáltatások esetében. A kapacitás valószínűleg növekedni fog, ez egyértelmű és az is egyértelmű, hogy a zajártalom csökkentésére és a kibocsátások csökkentésére kell majd koncentrálnunk az elkövetkezendő 15 évben. Megfelelő koherenciát kell biztosítani a különböző szolgáltatásokba való beruházások esetében, mind a légi, mind pedig a földi szolgáltatásokra gondolok itt. Úgy gondolom, hogy a Cezár tehát megfelelőképpen működik, ezért nincsen szükség módosító indítványokra. Úgy vélem, hogy a kitűzött célok elérhetőek, nagyon komoly lehetőségek rejlenek ebben a közös vállalkozásban. Ez egy elég új jellegű vállalkozás. Úgy vélem, hogy ez a légiforgalmi szolgáltatások esetében is megfelelőképpen működik majd. Igazából a PPP prototípusának egyfajta kiegészítéséről vagy kiszélesítéséről van szó, amely lehetővé teszi, hogy elérjük a céljainkat. Antonio, köszönöm szépen. Denelis úrnak fogok majd szót adni, és azt kérném mindenkitől, hogy röviden szóljanak hozzá, és akkor behozhatjuk az elvesztegetett időt. Köszönöm a szót. Tulajdonképpen nagyon sok mindent nem is tudok hozzátenni ahhoz, amit Kencsán úr elmondott. Úgy vélem, hogy a munka, amit a Cezár eddig elvégzett, tényleg megfelelő, úgyhogy itt a véleményben tulajdonképpen nem volt nehéz dolgunk, de azért a közös európai légtér kapcsán lehet, hogy mégis szükségesek lennének módosítók. Köszönöm szépen, Bilba asszony! Köszönöm, elnök úr! koordinátorunk Leszín Meisner asszony nevében fogok most hozzászólni. Ahogyan hallhattuk Kancsian úr részéről, a bizottság javaslatával kapcsolatban semmilyen módosítót nem terjez be. Az árnyékjelentéstevő egyetért ezzel, és úgy gondolja, hogy a Szeszár annyira fontos, hogy az egységes európai égbolt irányába lépjünk elő. Azonban úgy gondolja, hogy a légtér blokkolásával kapcsolatos elemek nagyon kiábrándítóak, és nagyon fontos, hogy a légirányítási hatóságok együttműködjenek. Ezért úgy gondolja, hogy a SESZÁR munkáját meg kell hosszabbítani, és megfelelő finanszírozást kell számára biztosítani. Úgy gondolja, hogy a 2024-ig történő kibővítés, illetve az erre fordítandó források megfelelőek, és úgy gondolja, hogy ez a helyes út a bizottság szempontjából. Köszönöm szépen, Foster asszony! Köszönöm elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek ezt a munkadokumentumot. Teljes mértékben támogatom, amit elmondott. Úgy gondolom, hogy rendkívül szűk az időkeret, és a mai nap is ennek egy jó példája, ugyanis egy nagyon érdekes cikk jelent meg a Next Genről, ami a Cezárnak lehet a riválisa, és a US Airways már megrendelt olyan repülőket, amelyek felkészültek a Next Gen alkalmazására. Úgyhogy biztosítanunk kell, hogy a Cezárral kapcsolatban minden a helyén van, szerintem ez a megfelelő idő, a jelentéstevő pedig élvezheti az ECR frakció teljes támogatását. Bizottság részéről valaki? Nos, én magam is nagyon rövid lehetek, ugyanis köszönetet mondanok, mondhatok a szakbizottságnak ezért a véleményért. Hálás köszönet tehát. Módosítók határideje november 28-a szakbizottsági szavazás pedig a nagy szavazónapon lesz december 17-én, tehát november 28 a módosítók határideje. Nagyon köszönöm, hogy röviden szóltak. Naidis a következő, Wortmann Kólaszonya jelentéstevő. Köszönöm szépen. Valójában egy csomagról van szó, a Nayades csomagról, amely két jogszabályból áll össze. Az egyik a már meglévő jogszabályok felülvizsgálata, és a NAJADESZ kommunikáció. Ez a második közlemény a NAJADESZ akciótervel kapcsolatban. Tehát ez a csomag nagyon fontos, hogy támogatást kapjon, és hogy tovább fejlesszük mind az innovatív, mind a sikeres és fenntartható belvízi hajózást, hiszen ez rendkívül fontos nagyon sok tagállamban. Én holland vagyok, biztos, hogy Hollandia számából is ez rendkívül fontos. Szeretném üdvözölni a koordinátorok ülését, hogy egy meghallgatást akarnak a Najades csomagról szervezni január elején, ami viszont magát az eljárást illeti, lenne egy észrevételem az első ülés alapján, amelyet a sedokkal tartottunk. Ezen két felülvizsgálat nagyon nagy mértékben technikai jellegű. A politikai tartalom az a Nayades akcióterven, tehát magában az eszközben található. Viszont mostanra már a ciklus végére nincsen arra lehetőségünk, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk, de ezt a meghallgatást mindenképpen meg akarjuk szervezni, és nagyon fontos, hogy politikai iránymutatást adjunk a bizottságnak is ezen meghallgatás alapján a akció tervre vonatkozóan. Azt javaslom tehát, hogy legyen egy TRAN állásfoglalás a Transzakbizottság részéről, amelyet a plenáris elé terjesztünk, hogy legalább politikai szinten fel tudjuk vetni ezt a kérdést, és állást tudjunk foglalni a meghallgatás alapján. Különben a meghallgatásnak nincsen értelme, hogyha nincsen annak semmilyen nyomonkövetési lehetősége. Tudván, hogy mindenképpen üdvözöljük a bizottság által végzett munkát, de sajnálatos módon sok területen inkább csak a megfogalmazásról beszélünk, nem pedig a konkrét fellépésekről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlament erős politikai támogatást adjon a bizottságnak, hogy valóban fel is lépjen. Remélem, hogy ezt egy állásfoglalás keretein belül el tudjuk érni. Természetesen ezen két jogszabály felülvizsgálaton túlmenően. Ami ezt a két javaslatot illeti. Az első témája a flotta kapacitásra vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata. ezen jogszabály keretein belül egy tartalék alapot vezettek be az Old for New szabály alapján. Tehát itt konkrét finanszírozásról van szó, amelyet maga az ágazat finanszírozott az alapba. A jogszabály alapján ezt csak arra lehet felhasználni, hogy közösségi szintű intézkedéseket finanszírozzanak, amelyel meg lehet előzni azt, hogy komoly piaci nehézségek során a flotta kapacitás csökkenjen, valamint különböző technikai programokat lehet finanszírozni, ami a biztonsági aspektusokat illeti, amennyiben egyhangulag megszavázzák a képviseleti szervek ezt a belvízi hajózási testületen belül. 1999-ben hozták meg ezt a rendeletet. És annak ellenére, hogy a tagállamok és maga az érintett ágazat is próbál megfelelő célokat találni ezen alap felhasználására, nem sikerült a mai napig ezt megtenniük. Éppen ezért a bizottság, és ezt mindenképpen üdvözlöm, most azt javasolja, hogy bővítsék ki a hatályt képzési rendszerekre is az a munkatársak az alkalmazottak felé, és hogy fel lehessen használni ezt az összeget a technikai programok kiigazítására is környezetvédelmi szempontokból. Erre van a legnagyobb szükség, úgyhogy mindenképpen rendkívül jó lenne, hogyha erre is felhasználható lenne az alap. Ugyanakkor tudjuk, hogy nagyon sok KKV tevékenykedik ezen a területen, és nagyon költséges intézkedésekről van szó, éppen ezért jó lenne, hogyha nem csak az alapokat lehetne erre felhasználni, hanem egyfajta a többi EU alaphoz való közelítést is el lehetne érni, például az Európai Beruházási Bank finanszírozásához lehetne ezt közelíteni. Szeretném, hogyha erre vonatkozóan egy tanulmány készülne a hatékonyságról. Két percen van. Tudom, hogy késésben vagyunk, megpróbálok röviden fogalmazni. A második javaslat a műszaki követelményekre vonatkozik, a belvezi hajókra vonatkozóan. Ez egy olyan terület, ahol az Európai Bizottság már korábban készített javaslatokat, de a Duna Bizottság, az NCCE testülete is foglalkozott ezzel, és különböző testületek, szakértői testületek próbáltak már jogszabályokat megfogalmazni. Tehát mindenképpen erőfeszítéseket tesznek arra, hogy harmonizálják ezen szabványokat, de vannak még különbségek különböző szempontokból is és emiatt egyrészt jogi bizonytalanság, más pedig nem eléggé egyértelmű helyzet alakulhat ki. Most a bizottság javaslata egy olyan megállapodásra alapul, amelyet a CCNR-ral alakítottak ki, melynek célja, hogy egy közös bizottságot hozzanak létre, ahol a szakértők ugyanolyan technikai szabványokon dolgoznak, amelyet mind az EU-nak, mind a CCNR-nak bemutatnak ugyanolyan formában, azért, hogy egyértelműsítsék a helyzetet, és valóban tényleg ugyanolyan szabványokat alkalmazzanak mindenhol. Ez rendkívül nagy előrelépés lenne. És az is jó, hogy együttműködésre akarják alapozni ezt az új javaslatot a CCNR és az EU és a Duna Bizottság között, hogy ne egymással ellentétben álljanak ezek a testületek. Rendkívül fontos, hogy támogassuk ezt a megközelítést a felülvizsgálat során is. Van egy melléklet, amely a műszaki követelményekre vonatkozik. Előadóként nem tudom, hogy érdemese hozzányúlni ehhez a melléklethez. A szakértői bizottság azt mondja, hogy nekik kell javasolni a felülvizsgálatot a legfrissebb szabványok alapján, és a parlamentet be kell vonni delegált aktusok, jogi aktusokon keresztül. Tudjuk, hogy van egy irányelv, amelyben az új motor típusokkal foglalkozunk, úgyhogy meg kell várni ennek az eredményét ahhoz, hogy tudjuk, hogy a már meglévő motortípusokra vonatkozóan is mi lesz a helyzet, úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelnünk. Azt hiszem, hogy ez így már bőven elég lesz bevezetőként két ilyen eléggé technikai jellegű kérdésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, volt megkolasszony. Kérem megint, hogyha kérdést szeretne valaki feltenni, azt röviden tegye. Van Dellen úr először. Voorzitter, dank u wel. <clears throat> Dank ook aan de commissie. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a bizottságnak ezért a javaslatért jól lehet, azért egy kicsit kiábrándultak vagyunk. Hogyha megnézzük a műszaki követelményeket, elnök úr, azért nem beszélhetünk olyan sokkal többről, mint amit az elmúlt 30 évben tapasztaltunk, hogy a bizottság hogyan küzd a különböző hatóságokkal, és úgy gondoltuk, hogy talán 30 év után már egy kicsit gyorsabban is haladhatnának a dolgok. 35 millió euróról beszélünk a szektor esetében. Azt hiszem, hogy a finanszírozás kibővítésének azért lehetnének lehetőségei. Eddig azonban azt az ígéretet hallottuk, hogy a szektornak be kell, bele kell -e beegyeznie. Ezért a kérdésem az lenne, hogy a szektor nagy része azt mondja-e, hogy például a képzéssel szeretnének kezdeni valamit. Ez elég lenne ahhoz, hogy a tartalékból kivehessünk némi pénzt. Eddig ugyanis az szektor egyhangú döntésére volt szükség. Elnök úr, nem sokára meghallgatást tartunk, Fortman Kollasszonynal beszéltünk már arról, hogy több politikai javaslatra volna szükség, jól lehet, ezek a technikai részletek a fehér könyvben, nos ezekre kell alapozni a jövőre vonatkozóan. És megnézzük, hogy az állásfoglalással kapcsolatban mi lesz a helyzet. Ertog úr, kérem nagyon-nagyon röviden, nagyon röviden, mert négy perc van hátra, és hárman szeretnének hozzászólni. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon röviden fogok szólni. Úgy hiszem, hogy kollégánk Fortman Kollasszony már szólt erről, ráadásul múlt héten is beszéltünk a műszaki specifikációkról, illetve a harmonizációról. És a közeljövőben meghallgatást tartunk, ahol ezeket a témákat újra megbeszéljük, a szocialisták számára teljesen világos, hogy harmonizációra van szükség, és személy szerint nekem is különösen fontos, hogy a műszaki specifikációk esetében azokból politikai okokból ne vegyünk ki dolgokat. Más szóval, minél mélyebb a harmonizálás, annál jobb. Ez személy szerint nekem nagyon fontos. És természetesen a bizottság részéről reménykedem abban, hogy az infrastruktúrából nem vesznek ki semmit. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is igyekszem nagyon röviden szólni. Kezine nevében szólok, aki nem tud most jelen lenni. Az ALDE frakció támogatja ezeket a javaslatokat. Úgy gondolja, hogy a műszaki specifikációk közös elemei a jogbiztonságot erősítik. Úgy gondolják, hogy módosításra van szükség a alap esetében felesleges rendelkezni alappal, hogyha senki nem felel meg az ahhoz kapcsolódó feltételeknek a belvízi hajózási utakhoz hasonlóan itt is nagyon nagy lehetőségek vannak, például az Európa összekötésére irányuló eszköz esetében. Nagyon fontos lenne, hogyha környezetbarátabb megoldásokat tudnánk alkalmazni, és úgy gondolom, hogy az üzemanyag tekintetében is tovább kell vinni ezeket a javaslatokat. Két technikai javaslat hangzott el, támogatjuk a jelentéstevő javaslatát arra vonatkozóan, hogy javítsuk a szöveget, a bizottság közleményét pedig tovább lehetne vinni a belvízi hajózás területén. Onidi úr, a bizottság részéről kérem, nagyon-nagyon röviden szóljon, ha lehet. Köszönöm, elnök úr, most megint csak nagyon röviden fogok szólni, mivel teljes mértékben támogatjuk jelentéstevőjüket. Fortman Kohl asszony nagyszerűen összefoglalta, hogy miről tárgyaltunk. Egy nagyon szerény javaslat a szektor felé azonban nem jelentéktelen, ugyanis megpróbáljuk elősegíteni a rendelkezésre álló finanszírozás felhasználását. Figyelembe vesztem azokat a kéréseket, hogy próbáljuk meg megnézni hogyan lehetne ezt az alapot más finanszírozási eszközökkel együttesen felhasználni, például kutatási alap, kutatási finanszírozás, vagy az Európa összekötését célzó eszközből származó finanszírozás felhasználásával. Próbáljuk meg tehát elősegíteni azokat a döntéseket, amelyek a piaci szereplők között kell megszülessenek. Nyilván a mechanizmus alapvetően az egyhangú döntés mechanizmusa, de mindig konszenzus alapján kell dönteni. Ugyanis ha kiválasztanak egy ötletet, amit a finanszírozás az alap keretében használni kell, a teljes szektornak fel kell sorakoznia mögé, és nagyon fontos, hogy a tevékenységben résztvevő szervezetek is támogatják azt. Tehát az, hogy milyen formalitás alapján születnek meg a döntések nem annyira fontos, hanem hogy több lehetőséget kínáljunk a szektor számára. Nagyon szívesen segítenénk, támogatnánk az, hogy több eredményt elérjünk, főként, hogy a szektor a jelenlegi időkben nagyon nagy nehézségekkel küzd. Reméljük, hogy e javaslattal kapcsolatos viták során a lehető legjobban fel tudjuk használni a meghallgatást, illetve más lehetőségeket. Ami pedig a műszaki aspektusokat illeti, ahogyan Ertog úr is kiemelte, tehát hogy ezek a műszaki specifikációk foglalkoznak-e majd a hajó méretével, illetve merülési távolságával, ez igazából nem annyira fontos, ezzel már foglalkoztunk más jogszabályok keretében. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A jelentés bemutatása december 17-e, január 15 éig kell beterjeszteni a módosítókat, és február 20-án fogunk szavazni itt a szakbizottságban. És lesz egy meghallgatás is, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönöm. Most akkor következzék a koordinátorok ülése. Köszönöm.